So, good afternoon. Jó napot kívánok! Megnyitom az Emberi Jogi Albizottság ülését, és remélem, hogy ugyan késő, de megérkeznek a képviselők. Addig is néhány elnöki bevezet, bejelentést tennék a munka megkezdéseként, már csak azért is, mert nagyon sűrű a programunk, három fő kérdés van. Egy egyórás megbeszélést fogunk fordatni az EU-Oroszország emberi jogok konzultáció jelenlegi helyzetéről, és nagy örömmel üdvözlöm Csizov nagykövet urat, az orosz köztársaság főmegbizottját, és ez az első alkalom, hogy hivatalosan itt van az ülésünkön. Aztán 4 óra 15-től 5 óra 30-ig. E, Dél-Ázsia igen, speciális földrajzi kontextusában fogjuk a diszkriminációt megtárgyalni, végül pedig a jogállamiság Egyiptomban és az emberi jogi demokrácia. A részvevők már itt vannak egyrészt a teremben, másrészt pedig videolinken kapcsolódhatnak az üléshez. Emlékeztetném a képviselőket arra, hogy az ülést követően 6 óra 30-tól 8 óráig külügyi bizottsági ülésnek, bizottságnak zárt ülése lesz. A korábbi február 21-én megtartott külügyi tanácsülés eredményeiről Füle biztos és Dimó főtitkár jelenlétével. Nyilvánvalóan kiváló lehetőség lesz ez arra, hogy egyebek között folytassuk az észak-afrikai közel-keleti események megtárgyalását azon az ülésen is. Azt javaslom tehát, hogy fogadjuk el a napi rendet. Úgy látom, egyetértünk, akkor elfogadtuk. Jóvá kell hagyjuk az október 25-26-i ülés jegyzőkönyvet is megtetjük, ezt Látom, igen. Köszönöm. Ezzel a hármas napi rendi ponthoz érkeztünk az elnök hagyományos közleményeihez. Jó oka van annak, hogy az arab szomszédságról néhány szót szóljunk, az ottani felkelésekről és a jelenlegi eseményekről is szóljunk. Nyilvánvalóan vissza fogunk még térni erre a nagyon fontos, mindenki figyelmét igénylő kérdésre a hetes napi rendi pont keretében. Most azonban szeretném azt bevezetésként elmondani, mindannyiunk nevében, hogy nagyra értékeljük az eseményeket, és biztosak vagyunk abban, hogy ez az Emberi Jogi Albizottságban és a Külügyi Bizottság ban az elkövetkezendő időszak munkáját befolyásolja majd. És nyilvánvalóan meghatározza, mélyen meghatározza az Európai Parlament és az érintett országok közti kapcsolatokat is. A forradalmak felkelések hatása ez lesz. Egyéb szakbizottságok is próbálják megemészteni, nyomon követni az eseményeket és hatalmas következményeit, például a Polgári Szabadságjogok Igazságügyi és Belügyi Szakbizottság, a Költségvetési és Kereskedelmi Szakbizottságok is mind meg fogják vizsgálni saját szempontjaik alapján a következményeket. Az Emberi Jogi Albizottságban, a Külügyi Bizottság részeként nekünk külön hatáskörünk van arra, hogy az emberi jogi, jogállamiság és demokrácia elemeket megvizsgáljuk, úgyhogy tulajdonképpen ez történelmi pillanat, és a munkánk lényegét érinti a kérdés. Az arab világ több mint 100 millió úgynevezett új állampolgárral rendelkezik. Ők építik a demokratikus kormányok alapjait ezek pillanatokban. Az is valószínű, hogy az, egy, az 100 milliós szám továbbra is növekedni fog. Az Európai Unió a demokráciák közössége és a jogállamiság szabályait követi. Ezért kéz a ké... alapvetően jogosult arra, hogy az arab világgal kéz a kézben együttműködjön alázatossággal, szerénységgel kell segítenünk a feltörekvő demokráciákat. A sikeres demokratikus átállásra idő szükséges, teljes támogatásunkat biztosíthatjuk, de a feladatunk az is, hogy biztosítsuk, hogy alapvető követelményeknek eleget tegyen az átmenet a demokratikus folyamat követelményeinek. Még soha nem lehettünk ennyire ambiciózusak, mint most talán meg érdemes megismételni az albizottságunk felhívását. Külön tematikus követeket kell, emberi jogi követeket kell az Európai Uniónak kinevezni, és talán a főképviselő vezetésével ezeket a lehetőségeket a történelmi pillanat keretében meg kell vizsgálni. Röviden emlékeztetnék a, azokra a az állásfoglalásokra, amelyek az albizottsághoz tematikusan is kapcsolódnak. Ezeket Strasbourgban februárban fogadtuk el. Az egyik Oroszországot érintette, az orosz jogállamiság helyzetét, a másik pedig Egyiptommal foglalkozott. Ezen kívül volt egy sürgős emberi jogi állásfoglalás Ugandáról, David Kato az LGBTI aktivistának tragikus meggyilkolása, aki november végén még itt volt velünk. Nagyon fontos Ugandával kapcsolatban az is, hogy a legutóbbi választásokra is figyeljünk. Nem a Kollégánk Skikuna úr, a főmegfigyelő, aki néhány héttel ezelőtt az albizottságban is járt, és ugyanígy kritikus értékelését a az érintett szakbizottságok meg fogják vizsgálni. Meg kellene azt is említsem, hogy az európai eszközeink, a demokratizációs és emberi jogi eszközeinken keresztül és a kampalai ugandai EU e delegáción keresztül támogatást nyújthattunk, mint egy tízezer eurós összeggel egy emberi jogi, emberi jogvédő projekthez, amelyet a Biztonsági Szakbizottság David Kétos halálát követően ítélt meg. Végül pedig a februári üléssel kapcsolatban meg kell említsem, hogy a Tájlán, tájföld kambodzsai konfliktusról is szóltunk. Izrael a következő téma. A képviselőtársaim emlékeznek arra, hogy tavaly részletes vitát folytattunk a Knesset előtt akkor tárgyalás lévő törvényről a külföldi kormányok érdeklődését is felváltotta ez. Az izraeli nem kormányzati szervekkel és az NGO Monitor csoport képviselőjével tárgyalva a szakbizottság megvizsgálta a törvénytervezetet. Ha csak nem hallottak erről, hadd mondjam akkor most el, hogy sajnos annak ellenére, hogy jelentős kritika érte a, a tervezetet, a Knesset elfogadta a törvényt, és az izraeli nem kormányzati szerveknek aktualizálni kell negyed évente weboldalaikon az információt, és a finanszírozásra vonatkozóan, és a a kampányokra vonatkozó finanszírozás forrásaira vonatkozóan is. Az izraeli nem kormányzati szervek ezt politikai nyomásnak tekintik, és úgy érzik, hogy a korlátozza a szólásokat, és eh, ironikus, hogy a, pont önáll, önállók most vezetik be a szabályokat, amikor a régió többi országában demokratikus folyamatok indulnak el. Kubáról. Kubával kapcsolatban fel kell figyelnünk arra, hogy 12 órára fogra, fogva tartották Lena Ruiz Tamárt, egy eh, kubai lelkismereti okokból bebörtönzött fiatalember anyját. Zaklatása az, az ellenzéki aktivisták elleni akciók része. A fogvatartás azt követően történt, hogy a Szaharovdi nyertesét kiengedték. A kínai aktivisták a következő téma január 22-én 8 év bebörtönzés követően kiengedték, az államhatalommal való visszaélésért ült börtönben. Annak ellenére, hogy nagy csalódást okozott ezt követően az a a hír, hogy rendőrtisztek szabadon követően Handep úrat megverték, akkor, amikor a Zánlán Ródi Sziseng, Peking, körzet, Peking Sziseng körzetében a rendőrösre bevitték. A kínai hatóságok köte, úgy érezték, hogy a tunéziai események és egyiptomi események kapcsán a weben elindult chat és, és hírcsere társalgási folyamatokat le kell, hogy állítsák, és ennek keretében került erre is sor. Közép-Ázsia a következő téma. A figyelmünket február 25-én hívta magára a térség a közép-ázsiai csecsen lakosság deportációjának 35 éves szomorú évfordulójára kerültek ő sor. És ezzel végére értem az elnöki bejelentéseknek. Azt javaslom, hogy kezdjük meg a napirend további pontjának, a négyes pontnak a tárgyalását. Ez egy tanulmány bemutatása az emberi jogok helyzetéről Oroszországban. Az albizottság röviddel ezelőtt úgy határozott, hogy az EU emberi jogi politikájáról akkor oroszország helyzetére vonatkozóan egy tanulmány megírására ad megbízást. Az Európai Uniós politika hatásait kell értékelnünk, azt, hogy milyen korábbi tapasztalatok voltak, elsősorban az emberi jogi konzultáció tükrében, stratégiai választási lehetőségeket és az Európai Unió lehetséges lépéseit kell megvizsgálnunk. Hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Parlament kötelességének érzi azt, hogy ezt a tanulmányt megrendelje, amiatt, hogy az Európai Unió külügyi szolgálata a konzultáció belső értékelését végzi el. Tehát úgy döntöttünk, hogy lépnünk kell, és remélhetjük azt, hogy az intézményes, illetve intézményközi megállapodás, illetve program keretében a legfontosabb stratégiai célkitűzéseinket, értékeléseinket megoszthatjuk egymással. Jelenleg azonban az a helyzet, azt mondták nekünk, hogy a publikus verzióra csak jövő nyáron tek, verzióba csak jövő nyáron tekinthetünk be nagyra. Talán elfogadják azt, hogy ezt nem tartjuk kielégítőnek. Konkrét Konkrétumra szeretném a figyelmüket irányítani. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el a legutóbbi plenári ülésén az orosz jogállamiságról. Ebben a parlament egyhangúan kifejezte aggodalmát az orosz igazságügyi rendszerrel kapcsolatban, és az emberi jogok további megsértésében rámutattunk továbbá arra, hogy az Európai Uniónak e kérdést napirenden kell tartani a lehető legmagasabb szinten megnyugtató az, hogy az, az ENSZ emberi jogi főmegbizotja ugyanilyen következtetésekre jutott, mint az Európai e, Parlament, azaz arra, hogy a, azok alapján, amit a legutóbbi moszkvai útján tapasztalt. Szeretném elmondani zárásként, hogy nagyra értékelem az Európai Külügyi Szolgálat és e, emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos Putyin elnökkel folytatott múlt heti megbeszéléseit. Valóban ígéretes fejlemények vannak, és remélem, hogy Csisov nagykövet úr megerősítheti majd azt, azok alapján, amelyet Medvegyev miniszterelnök úr a különleges felülvizsgálati panel létrehozásával kíván elérni. Ha jól értem, akkor ez a jogi panel a kritizált, tehát a bírált és ellentmondásos bírósági eljárásokat fogja megvizsgálni Nebricki és más személyekkel kapcsolatos bírált eseteket. Akkor térjünk vissza a tanulmányhoz és a hozzászólókhoz. Szeretném először is a szót Richard, Youngs, doktor, dr. Richard Youngsnak átadni. Ő a tanulmány szerzője, egyben a Az előadásában az Európai Unióról kapcsolatokat, a konzultáció hatását vizsgálja, és azt, hogy módosítani kell-e e mindennek formátumát. Már üdvözöltem Csisov nagykövet urat, az Orosz Föderáció Európai Unió teljes körű megbízott nagykövetét, és örülök annak, hogy elfogadta meghívásunkat, és üdvözöljük Őt hiszen először van a bizottságunkban. A harmadik előadó pedig Rina Kjolka, az emberi jogi útmutatás, útmutatás és az e, a külügyi szolgálat emberi jogi osztályának vezetője, végül pedig Björg Lendisland, a, Nor- a Norvég Helsinki Bizottságnak a főtitkára. Nagyon örülök annak, hogy itt van, hiszen a Helsinki Bizottság igen jól működik együtt nemzetközi szinten Oroszországgal kapcsolatban, és ha jól tudom, a szélesebb értelemben vett volt szovjet térséggel. Konkrét ismeretei vannak a helyzetről tehát, és nagyon örülök annak, hogy ön is elfogadta a meghívásunkat az Európai Unióhoz szorosan kapcsolódva tudjuk, hogy Norvégország, Norvégia <laughs> számára is fontos, hogy a, az emberi jogi konzultáció Oroszországgal megfelelő mederben hajladjon tovább. Nos, mindezt e, kö, után, hadd mondjam, hogy mondjuk 10 perces elő, időt szabunk az előadásokra, és a képviselőknek adom meg a vitára a szót. Majd meglátjuk, hogy a parlamenti Együttműködési Szakbizottság elnöke Fleckenstein úr el tud-e jönni, itt, ide tud-e jönni, és Severing úr talán a külügyi szakbizottság előadója. A két kollega lesz jelen, és akkor meghívjuk őket, és felkérjük őket a kommentárokra. Nos, ha lehet, akkor először is a szót 10 percre Richard Youngsnak adom meg, és kérem, hogy mondja a legfontosabb megfigyeléseket, ajánlásokat a tanulmány alapján. For the invitation to present our... Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és elmondhatom a jelentésemet, beszámolhatok erről a jelentésről. Lényege az volt, hogy az emberi jogi fejleményeket vizsgálja meg, a politikai reformokat Oroszországban. Tisztában vagyunk azzal, hogy jó pár reformot elkészítettek, illetve előkészítettek itt az Európai Parlamentben ebben a témában, azonban a jelentésünk kicsit más aspektusban világítja meg a helyzetet, hiszen az orosz civil társadalom véleményét tükrözi elsősorban, illetve megvizsgálja az emberi jogi konzultációk és más együttműködési területek közötti kapcsolatot, amely az Európai Unió, illetve Oroszország között működik. Természetesen széles körül az egyetértés abban a tekintetben, hogy az EU-Oroszország emberi jogi konzultáció nem volt teljes mértékben hatékony. Csalódásra ad okot az Európai Unió szemszögéből. Úgy tűnik, hogy nem megfelelő eredménnyel járt, illetve kedvezőtlen az összemérés az Egyesült Államok beli hasonló kezdeményezésekkel. Ezen kívül a konzultáció modalitása tekintetében megoldások szükségesek. Az interjú alanyok jó pár kérdést felvetettek, olyan kérdéseket, amelyekkel foglalkozni szeretnének, ezek, ezek ismeretesek a bizottság számára. Például szélesebb körű a szélesebb körben szeretnék meghívni a előadókat, a civil társadalom tagjait szeretnék látni, illetve az ügyészségről is kívánnak meghívottakat meghallgatni, konkrét célkitűzéseket, konkrét mércét szeretnének látni, és így gondolják azt, hogy mérhető lenne ez a konzultáció. Ezen kívül azt szeretnék, hogy a konzultáció során felvetett kérdéseket a lehető legmagasabb szinten tárgyalják az EU-Oroszország politikai párbeszédek során. Úgy gondolom, hogy a modalitással kapcsolatos kérdések rendkívül sürgősek, a szakbizottságban beszéltünk már ezekről korábban. Egy olyan jelentést hoztunk tehát létre, amely szélesebb körben vizsgálja az emberi jogi kérdéseket az EU-Oroszország dimenzió kapcsán, és megpróbálja megvizsgálni, hogy hogyan lehet előrelépést tenni ezen a területen. Az interjú alanyok rámutattak arra, hogy az Európai Unió alacsony szintű konzultációt folytat, és ezzel helyettesíti, nem pedig kiegészíti a magasabb szintű politikai kezdeményezéseket. Tehát úgy tűnik, hogy ők úgy értékelik, az emberi jogi párbeszéd nem egészíti ki a segélyprojekteket, így a legfontosabb célkitűzés a jövőben az lenne, hogy a dialógus, a párbeszéd és a segély kéz a kézben járjon a jövőben. A konzultáció során előkerülő témákat után kell követni, folytatni kell a különböző segélyprojektek kapcsán is, és az interjú alanyok rámutattak arra, hogy a konzultációk és az új modernizál, modernizálási partnerség közötti kapcsolat rendkívül fontos. Ez mindenképpen ígéretes lehet a jövőbeli együttműködés számára, hogyha ezt jobban kapcsolni tudják az emberi jogi konzultációkhoz. A politikai párbeszédet ki kell aknázni tematikus kérdésekben. Szakértőket kell bevonni, a különböző emberi jogi ombudsman, illetve a rendfenntartó szervek bevonásával. Hogyha az Európai Unió nem kapcsolja össze ezt a párbeszédet és a segélyt, akkor az Európai Parlament szerepe lehet az, hogy ezt megpróbálja előre mozdítani. Ami az emberi jogi segélyeket illeti, azt tapasztaltuk, hogy kisebb segélycsomagokra van szükség, amelyet nagyobb körben lehet terjeszteni, kisebb szervezetek körében. Gyakran elmondtuk, hogy a finanszírozási szabályokat egyszerűsíteni kell, és valós kérelmet hallottunk a civil társadalom részéről, arra vonatkozóan, hogy hosszú távú intézményi támogatásra van szükség, nem pedig rövid távú projekt támogatásra. Ezen kívül szorgalmaznánk a, az IKER programokat, illetve az ösztöndíjakat. Érdekes módon az interjú alanyok úgy érezték, hogy az új együttműködés keretében az állami hatóságokkal való együttműködés a modernizáció, illetve a jogállamiság területén pozitív, ezt tovább kell majd fejleszteni a jövőben. Itt hangsúlyozták az átláthatóság szükségességét. Az Európai Uniónak átláthatóbban kell lépnie, pontosan mutatnia kell, hogy milyen eredményeket kíván elérni az állami hatóságokkal. Ez nagymértékben előmozdíthatja a reformokat. A demokrácia támogatása összességében csökken az Európai Unió részéről Oroszország felé. Ez részben a költségvetési megszorításoknak köszönhető, ugye az európai kormányok, illetve a bizottság részéről. Az Európai Uniós segély minőségét javítani kell. Sokszor hallott kritikát mondtunk el ismét a jelentésünkben a menekültügyi főbiztos kapcsán, a kisebb szervezetek hozzá kell, hogy férjenek ezekhez a segélyekhez, illetve ösztöndíjakhoz, és az Európai Unió, Uniónak a Moszkván kívüli térségben nagyobb szerepet kell vállalni. Aztán megnéztük a civil társadalmi fórum kérdését is. Ebben a tekintetben azt mondhatjuk, a, azt mondhatjuk el, hogy nem szabad ennek kiüresednie, le kell vonni a tanulságot a keleti partnerségi civil fórumokról, fórumok kapcsán úgy tűnik, hogy ezek nem jártak kézzelfogható eredménnyel. Tehát ahhoz, hogy ez a fórum a jövőben fejlődhessen, ahhoz konkrét kapacitásépítésre van szükség, konkrét kezdeményezésekre az Európai Unió, illetve Oroszország között. Ezen kívül megvizsgáltuk a szankciók kérdését is, és azt láttuk, hogy célkitűzött szankciókat szorgalmaz az Európai Parlament bizonyos esetekben, egyes konkrét esetekben. Ezen kívül azonban nagyobb volt afelé az igény, hogy az Európai Unió más szervezetekkel együttműködjön a helyszínen. A különböző szervezetek egymással versenyben állnak, és ez aggodalomra ad okot és ez esetleg az emberi jogi erőfeszítések területén egymás aláásásához vezethet. Tehát nagyon fontos, hogy az EU együttműködjön az Egyesült Államok beli kezdeményezésekkel is, és nagyobb mértékben föltárja az EVE e szerepét is. Ezen kívül azt láttuk, hogy az Európai Uniónak a politikai párbeszéd szintjét emelnie kell az emberi jogi kérdésekben, és az új megállapodásra ez külön vonatkozik. Két Európai Uniós politika eh, létezik, és úgy tűnik, hogy ezek egymástól eh, függetlenül alakultak ki. És végül egy utolsó megjegyzés, ami arra vonatkozik, és ez eléggé érzékeny kérdés, hogy ezt a konzultációt folytatni kell-e, vagy sem. Nos, azt láttuk, hogy a civil társadalom résztvevői nincsenek egymet, egyetértésben egymással ebben a kérdésben, úgyhogy megpróbáltunk egy pragmatikus megközelítést alkalmazni. Vannak olyan területek, amelyeken előrelépést lehet tenni, és amelyen, amely területeken már működik az együttműködés az EU és Oroszország között. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek továbbra is fölvetik annak a kérdését, hogy érdemese folytatni ezt a konzultációt, avagy sem ők azt szeretnék, hogyha az Európai Unió bizonyos piros vonalakat fektetne le, amelyen túlépve már nem folytatja a konzultációt. Elnök, köszönöm szépen Richard Youngsnak ezt a bevezetőt. Egy kiegészítést tennék. Megemlítette az EU-Oroszország civil társadalmi fórumot, ez még nem született meg, de lehet, hogy hamar életre kell, hiszen egy alapító ülésre kerül majd sor Prágában, március 28-án, illetve 29-én, és azok a képviselők, akik ezt finanszírozták, a 2011-es költségvetésben, Európai Uniós költségvetésben szintén meghívást kaptak erre az alapítóülésre. Tehát a közeljövőben fejleményeket tapasztalhatunk most. Most pedig szeretném fölkérni eh, Csiszov eh, nagykövet urat, hogy számoljon be az Európai Unió Oroszország emberi jogi konzultációjáról, illetve értékelje azt. Körülbelül 10 perc, megadom neki azt a szót, tessék. Thank you very much. Let me... Köszönöm szépen. Először is azzal kezdeném, hogy milyen nagyra értékelem az albizottság kezdeményezését, hogy ezt az ülést annak a fontos kérdésnek szerve, szenteli, hogy megvizsgálja, értékelje politikai párbeszédünk egy fontos elemét, az emberi jogi konzultációt. Az a konszenzus, amelyet itt a teremben érezhetünk, és eh, az albizottság képviselői között nyilvánvalóan megvan az Európai Parlament és a politikai fórum fontosságának jelképe is. De van azonban egy kérdés, amit ha lehet most azonnal feltennék az elnökasszonynak. Ez pedig az, hogy ez az albizottság rendelkezik-e megfelelő kompetenciával ahhoz, hogy az emberi jogi konzultációt teljes léptékében, kiterjedésében elemezze. A konzultációnak legalább fele az Európai Unión belüli emberi jogokkal foglalkozik, tehát az albizottság hatáskörén kívül helyezkedő kérdésekkel. Nem lepett meg különösen, hogy az a jelentés, amelyet az albizottság kezdeményezett, a képnek csak egy elemére, az oroszországi emberi jogi helyzetre koncentrált. Ahhoz tehát, hogy következtetéseket vonjunk le arra vonatkozóan, hogy a konzultáció hatékonya vagy sem, ahhoz úgy gondolom, különböző szempontokból kell az emberi jogokat megközelíteni, nem csak egy alapján. Természetesen senki sem tökéletes a tökéletlen világunkban. Nincsen egy ország sem, legalábbis én nem ismerek, olyat, amely azt állíthatná, hogy tökéletes az emberi jogi helyzete. És az országok közti szervezetek közti politikai párbeszéd, mint például az Európai Unióval folytatott, sem lehet tökéletes per definíció. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem vagyunk teljes mértékben elégedettek az Európai Unióval folytatott emberi jogi konzultációnkkal mégis úgy érezzük, hogy mindkét fél általános erőfeszítését, célkitűzését jelenti, hogy világosan lássuk a másik helyzetet, és nemzetközi fórumokon erről tárgyaljunk, mint például az ENSZ emberi jogi tanácsában, amely ma Genfben nyitotta meg jelenülés szakát. Ezen kívül, és figyelembe véve azt, hogy az emberi jogi konzultáció a politikai párbeszéd más elemeivel is ki kell egészíteni, nyilvánvaló, hogy ez a legrészletesebb, leghosszabb, gyakran egy munkanapnál is tovább tartó konzultációt jelentik. A jelentés szerzői több kérdést vetettek fel. Nevezzük konzultációnak, vagy inkább párbeszédnek ezt? Úgy gondolom, hogy ez egy formális terminológiai elem. A konzultáció a politikai párbeszéd része. És ugye butaság lenne a párbeszéden belül párbeszédet folytatni. A két oldal képviselete, különösen az orosz fél képviseletére vonatkozóan, egy kicsit érdekesnek tartottam azt a javaslatot, hogy vegyük fel a, az igazságszolgáltató szervek képviseletét, mert ezzel a párbeszéd demokratikus jellege átláthatósága javulna. Azok a kollégák, akik a konzultációban képviselik Oroszországot, szakképzett diplomaták teljes mértékben képesek és kompetensek arra, hogy előadják az orosz véleményeket. Ezen kívül az a javaslat, hogy ezek a konzultációk alternatívaként Moszkvában tör, kerüljenek megrendezésre. Nos, ezzel kapcsolatban az EU dokumentum harmadik országokkal való kapcsolatokból a következőt idézem. Hagyományosan azok a párbeszédeknek, amelyeknek előleges, elsődleges célja a közös érdekek és az emberi jogi együttműködés megtárgyalása Brüsszelben kerülnek megrendezésre. A dátumot meg kell előre határozni, idézet vége. Oroszország nyílt, nyitott, átlátható társadalom fiatal civil társadalommal, amely azonban növekszik. De természetesen hajlandó az ország arra, hogy az Európai Unióban és másút partnereivel erősítse a kapcsolatot. Az orosz civil szervezetek már most szoros kapcsolatot tartanak fenn Európai Uniós országok beli partnereikkel. De az a javaslat, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság egyfajta közvetítő szerepet töltsön be az orosz hatóságok és az orosz nem kormányzati szervek között, nos, ez egyszerűen nem szolgálja a kapcsolataink javulását. Hadd mondjam el nyíltan és egyszerűen, az orosz hatóságoknak nincs szüksége közvetítőkre ahhoz, hogy az orosz nem kormányzati szervekkel szerveket kezeljék, vagy kapcsolatban legyenek velük. Talán önök is láttak több olyan ülést, ahol az elnök, miniszterelnök, kormánytagok az orosz civil társadalom képviselőivel, nem kormányzati szervek képviselőivel találkoztak. Javaslataik közül számosat megfontoltak, akár a jogalkotási munkában, akár a politikai döntéseknél. Nos, a jelentés által felvetett fő, kérdésre visszatérve, és a, a szakbizottság mai napi rendi pontjára, hogy az emberi jogi konzultáció hatékony Ez nem fekete-fehér, vagy fekete, vagy fe- fehér helyzetnek jellemezném, hanem úgy gondolom, hogy a hatékonyságnak bizonyos kritériumait kell meghatározni. Hol vannak ezek a kritériumok, és ki határozta meg őket? Végül pedig remélem, hogy a mai megbeszélés segít minket abban, hogy átláthatóbb, hatékonyabb legyen a párbeszéd az Európai Unió és Oroszország között. De kerüljünk el minden olyan ö, dolgot, ami a tranzisztor szindróma kérdéskörébe tartozik. Aki fizikát tanult, az tudja, mire gondolok. A tranzisztor egy apró ö, kis berendezés, amivel a villamos energia egy irányba mehet csak. Úgyhogy legyen ez a párbeszéd kétirányú, hiszen ez a sikerhez vezető út. Köszönöm. Köszönöm szépen nagykövet úr megjegyzéseit, és a kérdések keretében majd vissza fogunk térni az elmondottakra. De van még két előadó addig, úgyhogy Rének Jampának adom meg a szót, aki a konzultációk felelőse, és akit szintén üdvözlök, és ha gondolja, akkor közvetlenül is elmondhatja véleményét. Thank you very much, Madam Chair, and, um... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem önökhöz a szakbizottságba, és az emberi jogi konzultációról beszélhessek. Üdvözöljük ezt a konzultációt, üdvözöljük a tanulmányt, és azt is, hogy a nagykövetőr ellátogatott az albizottsághoz számos meghívás követően. És sajnálattal látom, hogy a képviselők közül nincsenek nagyon sokan jelen. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy a Fride a, elindította ezt a felülvizsgálatot, az emberi jogi konzultáció áttekintését. Ön is tudja, Youngs úr, hogy nagyon sok minden folyik eh, jelenleg. Megnéztük az együttműködés jogi alapját, megnéztük ennek a helyszínét, szélesebb kontextusba helyeztük az EU-oroszországi kapcsolatok keretében, illetve az EU külpolitikájának fényében is megnéztük, megnéztük a különböző eszközöket, megpróbáltuk ezeket hatékonyabbá tenni. Ezen kívül összevetettük az eddigi tapasztalatainkat az Európai Unión belül, illetve az Európai Unió határain kívül is például a Nagy-Britániával való kapcsolatokat, az Egyesült Államokkal, Norvégiával vagy Svájccal mm, való kapcsolatainkat, tapasztalatainkat. Gondolom, hogy ön is ugyanazokkal a résztvevőkkel beszélgetett, tagállamokkal, Európai Uniós köztisztviselőkkel, civil szervezet tagjaival, az MFE tagjaival, a nemzetközi és regionális szervezetek képviselőivel, és természetesen képviselőkkel is konzultációt folytattunk. Mindezek tükrében szeretnék gratulálni a Fridének ahhoz, hogy a legfontosabb kérdéseket érintette tanulmányában, ugyanúgy, ahogy ezt mi is megtettük saját értékelésünkben. Először is szeretném kiemelni a legfontosabb témákat. Janks úr már utalt erre, ez pedig nem más, mint a hatékonyság, illetve az a kérdés, hogy a hatékonyság mennyiben függ attól, hogy az EU az emberi jogi kérdéseket mennyiben, mennyiben tudja kezelni a szélesebb körű politikai megbeszélések során. Minél inkább összefüggnek ezek a kérdések, minél inkább összekapcsolódnak, minél inkább sikerül kialakítani azt a hálózatot, amelyben különböző együttműködési projektek vannak, az EU-oroszországi kapcsolatok más aspektusaival, annál jobbak leszünk, annál jobb eredményt érhetünk el. Tehát fontos, hogy ez, ez sikerüljön. És ami az emberi jogi kérdések szélesebb politikai vetületét illeti, illetve szélesebb politikai helyszínre helyezését. Itt a hatékonyság kérdése merül föl. Nagykövet úr teljesen helyesen szólt erről. Hogyha jól mennek a dolgok, az nem feltétlenül az Európai Unió érdeme, de ugyanígy nem lenne igazságos az sem, hogyha azt mondanánk, hogy azért, mert rosszabb a helyzet, ezért az Európai Unió felelős, vagy az Európai Uniónak köze van ehhez. Tehát nagyon fontos, hogy óvatosan értékeljünk. Ahogyan a közgazdászok is mondják, azt számít, amit meg tudunk számolni. Ez pedig azt jelenti, hogy számszerűsíteni kell a dolgokat. Ami a modellitást illeti, nem titok az, hogy az EU-Oroszországi konzultáció modalitásait terén fejlődést szeretne elérni az Európai Unió egyes emberi jogi kérdésekben, és ezen kívül konkrét eredményeket szeretne látni. A modalitással kapcsolatban már hallottunk egy-két szót a legfontosabb kérdésekről, a helyszínről, illetve arról, hogy ki vesz részt ezekben. Itt utalni szeretnék a nagykövet úr megjegyzésére. Arról beszélt, hogy a diplomaták teljes körű információval rendelkeznek, és képesek levezetni ezeket a konzultációkat. Pontosan ez volt a mi tapasztalatunk is, de ők sincsenek abban a helyzetben, ahogyan egyetlen diplomata sem lenne, hogy pontosan leírják, hogy a különböző fogoly táborokban, fogoly központokban mm, milyen eljárások folynak a bírósági tárgyalásokat előtt. Ezek az emberek élvonalban vannak az emberi jogi kérdések tekintetében, Nem kérdőjelezhetjük meg tehát az orosz diplomaták képességét, arra vonatkozó képességét, hogy Oroszországot képviseljék. A lényeg az, hogy pontosan azokkal beszéljünk, akik minden nap foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. A dr. Youngs által bemutatott tanulmány tekintetében ezek azok a kérdések, amelyekben egyetértünk. Vannak azonban olyan területek, ahol más eredményre jutottunk ugyanazokkal az interjú alanyokkal. Négy gondolatot szeretnék megemlíteni, négy különböző ilyen területet. Az első, amikor a különböző Európa, e, emberi jogi megbeszéléseket sorra vettük, akkor megnéztük ennek a minőségi aspektusait is, mennyi idő áll rendelkezésre a konzultáció során, milyen témákról beszélünk, bilaterális vagy multilaterális formában folynak ezek a megbeszélések, és az elemzés eredményeképpen egy-két erősségre e, mutathatunk rá, például rendszeres és írásos eszmecsere folyik, és ez egy egyedülálló tulajdonsága az EU-Oroszország konzultációnak, illetve a nemzetközi, illetve orosz civil társadalommal való konzultáció tekintetében ez a legkonstruktívabb, a legstruktúráltabb konzultáció. Igen, intenzív, évente kétszer kerül sor erre a konzultációra, és ehhez kapcsolódik egy kiszámíthatóság, rendszeres, szisztematikus tárgyalások folynak az orosz partnerrel, illetve partnerekkel. Ez az első megjegyzés. A második, a második olyan terület, ahol ugyanazzal a kérdéssel foglalkoztunk, de más eredményre jutottunk. Ez a multilaterális szervezetekkel való koordinációt illeti. A Frida tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Uniónak esetleg egy kicsit vissza kellene szorítania a tevékenységét. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt ki kellene szélesíteni, és jobban ki kellene aknázni a horizontális lehetőségeket más szervezetek bevonásával. Vannak olyan tematikus kérdések, ahol ez eredményre vezethetne. A harmadik megjegyzés, a harmadik eltérés a Frida tanulmánytól, a tanulmánynak a fókuszával foglalkozik, a témájával, emberi jogi politikával, foglalkozik a Frida tanulmány az Orosz Föderációban. A mi értékelésünkben konkrétan a konzultációval foglalkoztunk, illetve megnéztük ennek a hátterét, kontextusát, de ezt csak egyik eszközként vizsgáltuk. Negyedik és utolsó gondolat. Azt hiszem, hogy a mi értékelésünk itt elég nagy mértékben különbözik a dr. Jungs értékelésétől. Soha nem vetettük fel a párbeszéd felfüggesztésének kérdését. Ez eléggé egyértelmű volt rögtön az elejétől fogva, hogy ez egy nagyon fontos téma az Európai Unió számára. Beszélni kívánunk Oroszországgal az emberi jogi kérdésekről, és lehetőséget kívánunk nyújtani Oroszországnak arra, hogy kérdéseket tegyen föl, és itt utalnék a nagykövet úr megjegyzésére nehéz kérdéseket tehetünk föl Oroszországnak, akár fájdalmasakat is, de ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha ugyanilyen kérdéseket elfogadunk Oroszországtól. Tehát a konzultáció vagy a dialógus felfüggesztése soha nem merült föl számunkra. Tisztelt elnök asszony, korábban rákérdezett a múlt heti ülésre, az Európai Bizottság főtitkára eljött a mai ülésre, és választathat erre a kérdésre, úgyhogy ezt önre bízom, hogy mikor ad neki szót. I might ask at this point if maybe... Hadd kérdezzem meg eh, Simánszka asszonytól, aki az, a főtitkárság eh, nevében van itt, eh, hogy ő is kíván-e szólni, és elmondaná-e az albizottság kompetenciájával kapcsolatos gondolatait. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mint önök is tudják, február 24-én üléseztünk, végrehajtóbizottsági, végrehajtóbizottsági esemény volt a, a 2009. februári oroszországi látogatást követte, és a 2005-ös bizottsági tagok látogatását. Az, ezen a napon az együttműködést hangsúlyoztuk, konszolidáltuk a modernizációs együttműködéset. Az esemény során meghatároztuk, az, esemény segített bennünket abban, hogy meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyekkel az orosz kormány és az Európai Bizottság előbbre viheti az együttműködést. Több ülésre osztottuk az eseményt, külön úgynevezett klaszterekre volt oktatási, nemzetközi ügyi, kereskedelem, mezőgazdaság és ipar, végül pedig gazdasági ügyek és kétoldalú kapcsolatok is voltak. A, az egyiken Putin miniszterelnök és Barroso elnök úr vett részt. Az emberi jogokat teteté üléseken vetették fel. Barroso elnök úrral folytatott, Putin miniszter úrral folytatott ülésen, ez egy egyórás megbeszélés volt. A jogállamiság és emberi jogok kérdését részletesen megtárgyalták, és Barozó elnök úr egyes eseteket is felvetett Magnitsky, Hodorkovsky és a politkovskája ügyeket. Barozó elnök úr hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy ezeket az eseteket lezá- ügyeket lezárják, és jelezte, hogy mennyire károsak ezek a beruházók és az Európai Unió Oroszország imázsával kapcsolatos megítélésében. A tárgyalás pozitív hangnemben zajlott, és mindkét fél teljes aktivitásával. A kétoldalú tárgyalások a két tárgyalásokról Interfax számolt be az oroszországi tájékoztatási ügynökség és az emberi jogi kérdések témakörét megfelelően foglalták össze, még az EP állásfoglalását is megemlítette Barozó elnök úr, akkor, amikor a Putin miniszter úrral való megbeszélés eredményeiről kérdezték őt. Köszönöm szépen Simárszka asszonya az összefoglalóját, azt hiszem, hogy nem volt váratlan, hogy az intézmények között nagy egyetértés van arról, hogy meg kell tárgyalni a kérdéseket, hiszen valóban az európai parlamenti állásfoglalásnak ezek a fő pontjai voltak. A látogatást megelőző héten született, fogadták el ezt az állásfoglalást. Ezzel pedig szeretném megadni végül a szót Engeszlán úrnak, a Norvég Helsinki Bizottság főtitkárának. Köszönöm szépen! Köszönöm kedves szavait, és azt is, hogy meghívtak. Szervezetem a Norvég Helsinki Bizottság alapvetően Európában dolgozik emberi jogsértések dokumentálásával, a nemzeti szervezetek támogatásával foglalkozik, és emberi jogi oktatási programokat is szervezünk. Évek óta aktív és kritikus hangot, aktívan és kritikusan adtunk hangot az oroszországi emberi jogi kérdése kapcsolatos fenntartásainknak, az emberi jogvédőket segítettük, és, és a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius emberi jogi törvények megsértését is mindig megemlítettük, legyen az Csecsenföldön vagy észak-kaukázusi térségben. Több éven részt veszünk az úgynevezett emberi jogi párbeszédben is Norvégia és néhány más országgal együtt. Indonézia és Kína is részt vesz ebben. E párbeszédek a, társad, a különböző társadalmak széles részvételével, a civil társadalom képviselőivel együtt zajlottak. Már régóta azt hangoztatjuk, és én magam is azt hangoztatom, hogy az úgynevezett norvég-orosz emberi jogi konzultációt egy teljes körű párbeszéddé kell kiterjeszteni, amelyben részt vesznek mindkét ország civil társadalmi képviselői is. Osztom a legfontosabb megfigyeléseket és következtetéseket a amit a bemutatott jelentésben látunk. Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes jelentés, jól megírt, és lényegre törő a megfigyeléseiben, következtetéseiben. Szervezetem a Norvég Helsinki Bizottság mély aggodalomnak szeretne hangot adni, amiatt, hogy Oroszországban az emberi jogi helyzet nem javul, sőt az emberi jogok eh, csökkennek folyamatosan szükség van arra, hogy támogassák a civil társadalmat és az emberi jogi csoportokat, aktivistákat Oroszországban. Együttműködésre, támogatásra, kapcsolatokra van szükségük arra, hogy elismerjék őket, és bevonják őket. Európának fel kell vetnie Oroszországgal a legmagasabb politikai szinten az emberi jogokra vonatkozó fenntartásait. Hiszek abban, hogy az emberi jogi konzultációt tovább kell fejleszteni, és ennek az emberi jogok Oroszországbeli erősítésének csak egyik eszközének kell lennie. Svetlana Ganuskinával tárgyaltam, aki emberi jogi aktivista, a, az orosz memoriál elnevezésű emberi jogi szervezet aktivistája, tavaly Nobel békedíjra is jelölték a, megkérdeztem, hogy mit üzenne a ma délutáni ülésre, és a következőt, következő idézetet mondta el. Önök, tehát az Európai Unió, az igazat mondják el arról, ami, az Európa, ami Oroszországban zajlik. Európai Uniónak értékeit és érdekeit kell képviselnie, be kell vonnia az úgynevezett párbeszédbe, konzultációba a civil társadalmat is. Úgy gondolom, hogy ez a lényeg. Ez az emberi jogi közösség üzenetének a, a lényege, akik Oroszországban dolgoznak, és a nemzetközi közösségben egyaránt. Ezt a fajta, ezt az elvet tehát operatívvá kell tegyük a problémák megoldása érdekében. A kapcsolat javítása érdekében. Az Európai Unió 2005 óta folytat emberi jogi konzultációkat Oroszországgal, ugyanakkor pedig az emberi jogi helyzet folyamatosan romlatott. Nagyon nehéz, szignifikáns vagy lényeges előrehaladást kimutatni azokban a kérdésekben, amelyeket a folyamat során felvetettünk. Épp ellenkezőleg úgy tűnik, hogy tovább romlott az emberi jogok, jogvédők helyzete, számos erőszakos támadás és egy gyilkosság is volt prominens aktivistákkal szemben. A jelentés az emberi jogi szervezet FRDH véleményét idézi. 2005 és 2010 között 11 emberi jogi konzultációs kör volt, 8 orosz jogvédőt támadtak ez idő alatt meg. Oroszország nem hajlandó elfogadni az EU javaslatát a, az alternatív tárgyalási helyszínre a nem kormányzati szervek bevonására és az orosz delegáció összetételére vonatkozóan. Nagyon nehéz látni a politikai akaratot és az orosz politikai érdeket arra vonatkozóan, hogy valóban továbbfejleszték e konzultációt. Másrészt persze az sem világos előttem, hogy lenne az Európai Unióban kielégítő politikai akarat arra, hogy megfelelő politikai súlyjal lépjenek fel a folyamatban. Úgy gondolom, hogy ez egy alapelv kellene, hogy legyen, hogy legyenek kapcsolatok, tárgyaljunk, legyen párbeszéd, legyen konzultáció. De mindennek egy kifejezett politikai akaratra kell, hogy épülj, mindennek kifejezett politikai akaratra kell mindkét fél részéről épülnie. Ki kell jelenteni, hogy az emberi jogok védelmét tovább akarják fejleszteni, és remélem arra is, hogy azt mondják, hogy több képviselőt szeretnének majd bevonni a civil társadalom és a társadalom egyéb képviselőit is. Néhány szót arról, hogy a civil társadalom és emberi jog, jogvédő csoportok és aktivisták támogatásával mi a helyzet. Nagyobb támogatásra van szükségük, és a jelentés, amiről beszélünk, úgy gondolom több nagyon hasznos, konkrét ajánlással is él arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az Európai Unió támogatni az orosz civil társadalmat. Folyamatos támogatásra van szükség egyrészt, de ugyanakkor kevésbé bürokratikus, kevésbé bonyolult támogatásra is. Hozzátenném azt is, hogy úgy gondolom nagyon fontos emlékeztetni az orosz vezetőket arra, hogy meg kell változtatniuk azt, ahogy az emberi jogvédő szervezeteket Oroszországban a kormány tisztviselők leírják, láttatják. Az emberi jogi aktivistáknak pozitív, előnyös hatása van a társadalmakra. felvetnék ezen kívül egy olyan kérdést, amely azzal kapcsolatos, hogy javítani kell azon is, hogy az emberek mennyire le, utazhatnak Oroszországba, Oroszországból. Sok emberi jogi szervezet felvetette azt, hogy egy olyan mechanizmus kialakítására van szükség, amelynek révén az emberi jogvédők adott esetben az Európa Tanács bíróságánál is eljáró személyek egyszerűsített eljárásban hagyhassák el az országot. Az emberi jogi aktivisták számára úgy tűnik, hogy egyre nehezebb, hogy nemzetközi emberi jogi szervezetekhez, fórumokhoz menjenek, illetve ezen fórumok képviselői Oroszországba utazzanak. A Helsinki Bizottság, a Norvég Helsinki Bizottság is ugyanezzel a problémával szembesült. Én magam is megtagadták az elmúlt két évben tőlem az orosz beutazási vízumot. Az én helyzetem nem fontos. Ami fontos az az, hogy kialakuljon az a lehetőség, hogy az emberek utazhassanak, be egymással kapcsolatba léphessenek és segíthessék egymást. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Engesland, for... Köszönöm szépen a felszólalását, és köszönöm azt is, hogy kritizálta az Európai Uniót, hiszen néha félünk attól, hogy önmagukat kritizáljuk, pontosan ezért kerül sor ilyen jellegű megbeszélésekre, találkozókra, Mindenképpen szeretnénk az emberi jogi helyzetet javítani az Európai Unióban. Lehet, hogy hallott a magyar média törvényel kapcsolatos vitáról a múlt hónapban, nagyon kemény hangot ütöttünk meg, és nem is adjuk föl az erőfeszítéseinket. Az emberi jogi kérdések nem csak az albizottsághoz tartoznak, ennek más aspektusaival foglalkoznak a bizottságok, egyéb szakbizottságok, így széleskörű együttműködésre kerül sor, például az Emberi Szabadságjogi Bizottsággal. Beszélünk például a titkos fogolytáborok kérdéséről, amelyek az Európai Unió területén léteztek, és itt a Emberi Jogi Bizottsággal együttműködésben állunk. Most pedig megnyitom a vitát, és először is Bergman kollégának, Sinclair kollégának adom meg a szót, Thijs Perman először is. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három évet töltöttem Oroszországban, Moszkvában, 1990-től 93-ig újságíróként éltem ott, és megtapasztaltam a Szovjetunió felbomlását, és az új független államok létrejöttét. Láttam a csalódást azon szovjet, illetve most már orosz állampolgárok körében, akik látták és tapasztalták, hogy az ő uniójuk szerte fosztott. Azt hiszem, egy dolgot meg lehet érteni ebből. Nem lehet Oroszországgal együttműködni teljes tiszteletmutatás nélkül, hiszen az elmúlt húsz esztendőben pontosan ez veszett kárba az önbecsülés. Mi üdvözöltük ezt a folyamatot itt nyugaton, de ennek megvoltak a maga hátulütői nehézségei. Vannak azonban még egyéb tanulságok is. Például, ha megnézzük, hogy mi történik most a közel-keleten, akkor látjuk, hogy nem helyes politika az, hogy ha a külpolitikát úgy értelmezzük, mint csak a geopolitikai érdekekkel foglalkozó politikát. Az emberi jogok, demokrácia közvetlen érdeket, érdekeket mutatnak, a valós stabilitás csak az állampolgárok jogainak biztosításából adódhat. És pontosan itt jutottunk el Oroszországhoz és a nehéz emberi jogi helyzethez. A Kaukázus térségében a büntetlenség a szabály, az eltűnésekért, a kínzásokért, a fiatalok elrablásáira, akár rendőrök általi eltüntetésért, pontosan a büntetlenség a szabály. És az áldozatok sohasem tapasztaltak tiszteletet vagy megértést az orosz hatóságoktól. Tehát itt az emberi jogok kérdése forog kockán. Megdöbbentett az, hogy e, ezeket az anyákat hogyan kezelték a hatóságok. Terrorista támogat, támadásoknak kellett elszenvedniük, később pedig az orosz hatóságok igazságtalan bánásmódját. Aztán ott vannak a gyilkosságok, például gondoljunk csak Anna Politovszkajára, Ismertem őt, együtt vacsoráztunk több ízben, és nagyon furcsa érzés együtt vacsorázni valakivel, tudván, hogy a következő napon megölhetik ezt a szemét, és ezt a gyilkosságot büntetlenség övezi. Tehát az emberi jogi kérdésekkel foglalkoznunk kell. Ez nem luxus. Barozó és Putyin közötti párbeszédhez, de be kell ebbe vonni a civil szervezeteket is, és nagyon furcsa helyzet alakult ki, hiszen egyéb minisztériumokból nem jöhetnek el tisztviselők ezekre a konzultációkra, az orosz hatóságok ezt nem engedélyezik, pedig ők rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyre föl lehetne vetni, föl lehetne tárni, hogy mi történik a helyszínen. Szeretném megérteni, hogy ez miért van így, szeretném látni, hogy a büntetlenséget miért nem támadjuk, hogyha, hogyha azt akarjuk, hogy a terrorista támadásoknak vége szakadjon, akkor tartsuk tiszteletben az embereket. embereket. Nincs kifogás a terrorista támadásokra, de hogyha az emberi jogokat tiszteletben tartják, a jogállamiság érvényesül, akkor kevesebb az esélye a terrorista támadásoknak is. Ezt meg kell érteniük az, az orosz hatóságoknak is. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy nagyon fontos, hogy a következő hét évben megfelelően finanszírozzuk a, az emberi jogi, illetve demokratizációs eszközt, hiszen civil szervezeteket kell finanszíroznia az EU-nak abban az esetben, hogyha meg kell erősíteni a demokráciáért, illetve az emberi jogokért tett erőfeszítéseket. Támogatni kell az ODA-t is, hiszen a választási megfigyelések során rendkívül fontos szerepet tölt be. Tudom, hogy Oroszországnak ez nem tetszik, de egy professzionális szervezetről van szó. Láttam a munkájukat Ukrajnában, illetve más országokban is. Tudom, hogy szükségük van az Európai Parlament támogatására, illetve egyéb nemzetközi szervezetek támogatására is. Sok mindent mondhatnék még, de azt remélem, hogy a nagykövet úr választ ad majd a kérdéseimre. Köszönöm. Mr. Berman. Köszönöm szépen, Berman úr. Valóban Berman úr egyike volt azoknak, akik tavaly szeptemberben velem és Enrique alelnökkel az észak-kaukázusi részbe utazott. Sinclair asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném Berman úr megjegyzéseihez ugyanolyan hangnemben kapcsolódni, különösen ami az állampolgárok iránti tiszteletet illeti. Nyilvánvalóan a tárgyalások rendkívül fontosak, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nincsen sok előrehaladás, fontos, hogy legalább legyen párbeszéd. Nagyon nehezen értem azonban azt meg, hogy a tárgyalások ugye 2005 óta folynak, és még mindig ez alatt az idő alatt elfogadtak egy olyan szövetségi törvényt Oroszországban, a 153 per FZ, amely eh, szerint az orosz állam vezetők extremistának nevezhetnek bárkit, és ezt az orosz területeken kívülre utasíthatják ezt az edényt. Alexander Litvenko volt az az ember, akit 2006. novemberében megöltek, és a brit ügyészségi szolgálat bizonyította, hogy az orosz parlament jelenlegi képviselője Andrei Ligoljev követte ezt el. Megbeszéltük ugyan, hogy nem vetik ezt a kérdést magasabb szinten fel, de nagyon fontos, hogy az orosz hatóságokkal ne állítsuk le erre a kérdésre vonatkozó tárgyalásokat. A kérdésem a következő. Hasznos-e ez a törvény véleménye szerint, és hogyan lehetne az alapján, amit mondott, hogy Oroszország nyitott és átlátható társadalom, hogyan lehet ezzel összeegyeztetni? Mert nem sokat segít ennek elérésében. Sohasem lehet helyes az, hogy a politikai ellenfeleket el lehessen távolítani. A norvég hozzászóló is mondta, hogy az emberi jogi helyzet romlott. Pusztán 2009-ben az Európai Unió a Szaharov díjas díj átadásakor azt kellett, hogy tapasztalja, hogy a jelöltek közül kettő börtönbüntetést tölt, és mint hogyha mindenki csöndben lenne, hallgatna, a vezetők egyszerűen nem szólnak semmit. Úgy gondolja el, hogy ez, ez megfelelő, tisztességes, fair dolog el, hogy, hogy így járnak el. Ahogy a többi hozzászóló is mondta, hogy olyan ország, mint Kína, Oroszország, adott esetben nagy jelentőségű sportrendezvényeket szervezhet, akkor, amikor amikor azok az emberek, akik ebbe az országba mennek, lehet, hogy korábban elhagyták, az országot, vagy egyszerűen nem, nem megfelelő személy az orosz hatóságok számára, aki ilyen körülmények között pedig be kellene, hogy be menjen oda. Köszönöm szépen, Sinclair asszony. Az alelnök úrnak adom meg a szót. Jeśli można, to ja bym e, chciał na kanwie tej dyskusji, która jest dyskusją. Ha lehet, akkor én magam is utalnék a nagyon érdekes vitában elhangzottakra. Néhány más eset is volt, nem csak amiket elhangzott. Néha az a benyomásunk, hogy akkor, amikor az albizottságban vendég jár nálunk, akkor ugye azért az emberi jogokkal foglalkozik az albizottság, de mintha mindig harmadik országokkal foglalkoznánk, csak nem az Európai Unióval mondják ezt. Hadd mondjam el, hogy az emberi jogok védelmének alapelve azt jelenti számunkra, hogy EU tagállamokat és harmadik országokat egyaránt és azonosan kezelünk. Oroszország történetesen most az Európai Unión kívül van, de érdekel az ottani helyzet. Egy példát mondok. Az elmúlt néhány évben legalább három különböző kérdéssel foglalkoztunk, például a legutóbbi magyarországi sajtótörvény, médiatörvény, ezt részletesen megtárgyaltuk. Ez egyértelmű, világos példája volt a jogsértésnek, nagyon gyakran beszéltünk aztán a, a jogszerűtlen fogvatartásokról, és akár EU tagállamokban is, és beszéltünk arról is, amit a francia kormány nem igazán fogadott szívesen, a franciaországi romák helyzetéről tárgyaltuk néhány hónappal ezelőtt. Tehát a, az emberi jogok védelméről beszélünk, a lehető legpontosabbak, legrészletesebbek, és az nyilvánvaló, hogy bármely országról is legyen szó, nem igazán lelkesednek a, az eljár, a tárgyalásainkért, de természetesen az albizottság ehhez már hozzászokott és részletes kérdéseket teszünk fel. Természetesen az érintett országok szempontjából nagyon fontos, hogy válaszokat adjanak az ilyen kérdésekre. Teljesen tiszteletben tartom azt a helyzetet, hogy most itt van az Európai Unióba akreditált orosz nagykövet. Ezt teljes mértékben elfogadom. Nagyon örülök, hogy eljött. Véleményem szerint igen pozitív, hogy elfogadta a meghívást, hiszen gyakran beszéltünk már egy adott ország helyzetéről, de anélkül, hogy az ország bármely képviselője is ott lett volna a vita során. Néhány kérdést szeretnék most felvetni amelyekre nekünk szakbizottságként kvázi nemet kell mondunk. Ha valakit meggyilkolnak, és nem tudja senki, mi történik, nem vizsgálják. Ha újságírót gyilkolnak meg, ugye pontosan azért, mert az újságírók igen aktívan szólalnak fel az emberi jogok védelmében. És előfordulhat, hogy több év múltán sem tudjuk, ki a tettes. Nem maradhatunk csendben akkor sem, hogyha terrorcselekményekkel kapcsolatosan jogszerűtlenül tartanak fogva bárkit is. Nyilvánvalóan a jelenlegi dokumentum, amiről beszélünk, véleményem szerint is olyan, amely kiváló, és ennek alapján is tovább kell folytatnunk Oroszországban és más országokban. Thank you. Uh, um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elnézést kérek azért, hogy későn érkeztem. A Lébe szakbizottságban szavaztunk. Így csak az utolsó felszólalásokat uh, hallottam, azonban a dokumentumokat uh, elolvasom. Mégis lenne egy-két megjegyzésem. Először is hogy hogyan foglalkozzunk, hogyan kezeljük az emberi jogsértéseket az Európai Unió határain belül és határain kívül. A Libe Szakbizottságban második mandátumomat töltöm, és egyértelmű különbségeket tapasztalunk ezen kérdések kapcsán. Ez jól látható a jelentésekben is, az emberi jogi helyzetekkel foglalkozó jelentésben. Hogyha az Európai Unión kívüli helyzetről van szó, akkor országonkénti esettanulmányra kerül sor, és konkrétan megemlítésre kerül, hogy mi történik és hol, hogyha az emberi jogi kérdésekkel az Európai Unió határain belül foglalkozunk, akkor egyetlen tagállamot sem nevezünk meg. Ez konszenzus eredménye, nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megtörni. A frakció alelnöke az elnöknek írt egy levelet, mm, azzal a célral, hogy ezt megváltoztassa, de eddig még semmi nem történt. Ez volt az első megjegyzésem. Második megjegyzés. Az emberi jogokat prioritásként kezeljük. Emberi jogvédő vagyok, politikus vagyok, és emberi jogi civil szervezetekkel foglalkoztam, a Frideával is együttműködünk. A civil szervezeti munkám során együttműködtem az EBESZ-szel, különösen az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos varsói konzultáció emelném ki. ahol az Európai Uniót képviselték a parlamenti képviselők, illetve a volt Szovjetunió is képviselték, valamint az Egyesült Államokat, és mindezek a képviselők egy asztal körül ültek. Nagy meglepetés volt az, hogy a végkövetkeztetésben azt olvastam, hogy az Európai Uniónak kevésbé kellene hagyatkozni, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. 15 másodpercet kérek, mondja az elnök asszony. Az EBSZ e emberi jogi éves Varsói ülését én is nagyon hasznosnak tartom, és úgy érzem, hogy az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kell vállalnia. Egy egyedülálló platformról van szó, hiszen több száz civil szervezetet tömörít, és ezeket a szervezeteket egy szintre hozza a kormányokkal. Az Európai Unióban sajnos ez példátlan így azt hiszem, hogy tanulhatunk tőlük, vagy ha nem tanulunk tőlük, akkor legalábbis csatlakoznunk kell hozzájuk. Most pedig szeretném megadni a szót a négy hozzászólónknak. Sajnos nincs túl sok időnk, úgyhogy esetleg most folytos sorrendben adnám meg a szót. Először is Engeszland úrnak. Kérem, röviden két percben válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Röviden fogok szólni Ludmila Alexejeva a moszkvai Helsinki csoporttól azt mondta, hogy az emberi jogvédők helyzete ma más, mint mondjuk a 70-es években volt. Akkor az embert börtönbe küldhették, börtönbe zárthatták, vagy munkatáborba küldhették, vagy száműzhették külföldre, ez történt vele is. Ma az embernek fogalma sincs arról, hogy mi történhet vele, akár gyilkosság áldozata is lehet. Véleményem szerint rendkívül fontos lenne az, hogy az Európai Unió rendszeresen követelje az orosz hatóságoktól az, hogy a nyomozásokról tájékoztatást nyújtson, az emberi jogvédők eseteire gondolok, jogászok, jogvédő aktivisták, újságírók esetére, hiszen nagyon nagy nyomás helyezkedik rájuk még a mai napon is. Elnök, igen, köszönöm szépen, és most pedig Rinek Jonkának adom meg a szót. Rina, beszéltünk arról, hogy az Európai Parlament hogyan tudna nagyobb szerepet vállalni az emberi jogi konzultációban. Nem tudom, hogy mit gondol erről most. Um, Várjuk a javaslatokat, a dátumokat és majd ezt meg is beszélhetjük. Ha lehet, azt mondanám azért el másfél percemben Engeszlánd úrnak elsősorban, hogy rendszeresen felvetjük a, a tárgyalásoknak a kérdését, hogy hogyan haladtak az emberi jogi szempontok alapján is. Ha lehet, akkor elmondanám saját véleményemet, említette ezt az összefoglalót, amely valószínűleg nyár előtt kerül nyilvánosságra. Ennek az az oka, hogy a vonatkozó munkacsoportok, munkacsoportok a tanácsban, a földrajzi és az emberi jogi munkacsoportok még reflektálnak a saját értékelésünk ajánlásaira. Hogyha ezt lezárják, akkor nagyon nagy örömmel tenném meg azt, hogy egy zárt ülésen beszámoljak erről. Addig pedig kollégákkal az orosz köztársaságban fogunk beszélni azokról a szempontokról, az ajánlások azon pontjairól, amelyeket úgy gondoljuk, hogy Oroszországnak meg kell valósítani. Köszönöm. Köszönöm, Rina. Nagykövet úr talán, ha gondolja, reagáljon azokra a kérdésekre, vagy megjegyzéseit mondja el. Köszönöm. Nos, hadd kezdjem azzal, hogy természetesen az emberi jogi párbeszéd nem korlátozódik azokra a konzultációkra, amelyeknek hatékonyságáról ma beszélünk. Természetesen ott van a parlamentáris dimenziója is. A Parlamenti Együttműködési Bizottság, amennyire én tudom, rengeteg időt fordít az emberi jogi kérdések megtárgyalására. És nem csak vita, hanem vannak látogatások, helyszíni látogatások, ahogy ezt az RP e jelenlegi képviselő is bizonyára nagyra értékelnék, tehát olyan látogatások is vannak. amit az EP igen tisztelt brit képviselőnője vetett fel. Nos, úgy gondolom, hogy a helyzet egészen más, ha a mi szempontjaink alapján vizsgáljuk. A brit bírói hatóságok folyamatosan és többször megtagadták, hogy együttműködjenek a Litvenyenko esetben orosz nyomozókkal. Nem hiszem, hogy volt olyan bírósági határozat, amely ezt kimondta volna, legalábbis korai és helytelen, hogy ezt jelezte. Az orosz ügyész, ügyészek hajlandóak, és át is adták brit kollégáiknak az együttműködésre vonatkozó üzenetüket, de Nagy-Britannia mindig is ismert volt arról, hogy menedéket adjon mindenféle rendszerek menekültjeinek. A cár, cár időszakban a bolsevikok rejtőzködtek ott, most olyanok, mint Boris Brezovski vagy mások. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez talán nem tartozik az Egyesült Királyság legjobb hagyományai közé. Tulajdonképpen nem is mondok többet. követ úr. Nem hiszem, hogy azt szeretnék, hogyha a rendszer, szári rendszerrel hasonlítanák önöket össze, nem? De hogy komolyra fordítsam a szót, ez a kicsit több mint egy órás vita, különböző próbálkozásaink egyike, amelyen megpróbáljuk az Oroszországban az emberi jogok helyzetét javítani, és ne felejtsük el, hogy ön volt az első nagykövet úr, aki elfogadta, hogy eljön hozzánk bármikor. Nagy örömmel tárgyalom meg önnel az Európai Unión belüli emberi jogsértési eseteket. Fontos azonban az is, hogy a mechanizmusokat valahogy, a közös mechanizmusainkat valahogy javítsuk. Szinte azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy ugyan a vita persze hasznos, mégis eljutottunk most arra a pontra, ahol minden, tehát a különböző módozatok javítása nélkül akár az EU részéről haszontalan lenne folytatni a konzultációt. Ha ezt mondom, akkor arra gondolok, hogy két dolog nagyon fontos, amit a különböző szereplőkkel folytatott tárgyalások és a tanulmány is megismétel. Nem kerülhetjük el azt a tényt, hogy Oroszország kivétel, hiszen nem fogadja el a civil társadalmat, illetve annak a folyamatokba való bevonását. Az orosz civil társadalom képviselői úgy gondolják, hogy ránk szükség van közvetítőként. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, nem, nem elegendő az, hogy azt mondja, hogy az önök miniszterelnökének vagy elnökének vannak tárgyalásai a a nem kormányzati szervekkel, mert a partnereink ott nem érzik ezt. Ahogy a kollégák is jelezték, igen fontos, hogy saját tisztviselőink szemtől szembe találkozzanak a, a civil társadalom képviselőivel, az igazságügyminisztériummal, és azokkal, akikkel meg lehet beszélni a bírói rendszer, a bebörtönzés, az elfogatás és egyéb kérdéseket. Tehát nagyon jó lenne, hogyha készen állnának arra, hogy a már több éve szinte stagnáló feltételeket most javítsák is. A parlament nevében mondhatom, hogy mindig készen vagyunk arra, hogy mindkét fél részéről javítsuk ezeket a lehetőségeket. Az Európai Alapvető Jogok Ügynöksége például nagyon örülne annak, hogyha a legjobb magyarázatokat adna az Európai Unión belüli emberi jogi jogsértési helyzetekre. Hogyha önök ebben jobban részt szeretnének venni, akkor ennek nincs akadálya. Arra hajlanék, hogy Jagsz urat kérjem meg, hogy a, az utolsó rövid zárszót mondja el, és akkor sajnos egy teljesen más témára kell átérjünk. Jagsz úr, nagyon-nagyon röviden. Teljes mértékben osztom a nagykövet úr érvét, ahelyett, hogy felhigítanánk az emberi jogi dimenziót, erősítenünk kell kritikusan az irányba, hogy az Európai Unión belül mi zajlik. Az Európai Uniós állampolgárként örülnék annak, hogyha orosz civil társadalmi szervezetek, EU-s civil társadalmi szervezetekkel együttműködhetnének, hogy az Európai Unióban az emberi jogi kérdéseket megtárgyalják. És ugye természetesen a filozófia mentén ez azt jelenteni, hogy ugyanerre Oroszországban is ugyanilyen formában sor kerülne. Meglep a nagykövet úrnak az a véleménye, hogy ez a fajta alternatív rendszer, hogy Brüsszelben és máshogy legyenek a konzultációk. Az, hogy minden Brüsszelben van, az nagyon eurocentrikus. Az, hogyha Oroszországban folyna a konzultáció, az tulajdonképpen azt is erősíteni, hogy az oroszok magukénak érezzék a konzultációt, és segíteni azt is, hogy az elnök saját, az önök elnöke saját kötelezettségvállalásának is eleget tegyen az emberi jogrendszer jogvédelmének modernizálására vonatkozóan. Teljes mértékben igaz, hogy a, kvali, a minőségi indikátorok az Európai Uniós konzultációk terén erősek, és a jelentés, pontosan az ön első meg, eh, megjegyzése volt ez, fontos, hogy változtassunk tehát azon, hogy az Európai Uniónak a politikai szintje és a, a gyakorlat közti eh, kapcsolat ne szakadjon meg. Nagyon fontos, hogy éppen ezért legyenek közvetítők, és kérem önt, hogy segítsen ennek a helyreállításában. Az EBSZ és az Európa Tanácsa kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Természetesen ezek mind nagyon értékes lehetőségek, utak, amelyeket érdemes feltárni. Nem is akarjuk elhanyagolni. Egyszerűen nem lehet azonban, hogy pusztán azt mondjuk, hogy az összes munkát ezek a fórumok védjék. Az EBE, EBE például jelenleg éppen stagnál, és nem tudja a koordinációt Oroszország irányába erősíteni. Az Európai Uniónak az emberi jogok terén valóban több erőfeszítésre van szükség. Köszönöm szépen, Jánk úr, most pedig szeretnék mind a négy előadónak szívből köszönetet mondani, Engeszán úr, Kéjaka úr, a nagykövet úr és Jongsz úr, és biztos vagyok abban, hogy a vita még különböző formában folyik. Severin kollégánk például szerda délután egy workshopot fog tartani a jelentéséről, az orosz jelentésről. Biztos vagyok abban, hogy sok kollégát érdekelni fogja. Most pedig lezárom a négyes napi rendi pontot, és az ötös nyitom meg. Ez pedig e, meghallgatás a kasztokon alapuló diszkriminációról Dél-Ázsiában. Tudom, hogy csöndben nehéz elhagyni a termet és kint folytatni a beszélgetést, de erre kérem Önöket. Látom, hogy néhány kollega már vissza is tér, mások ugyan elmennek, Kedves kollégák, már régóta látjuk szükségét annak, hogy megtárgyaljuk az emberi jogsértés igen komoly forrását, a kaszt, kasztokon alapuló diszkriminációt. Ma meg tudjuk nézni ezt a jelenséget Dél-Ázsiával kapcsolatban. Üdvözlöm Deva kollégánkat, aki a Fejlesztési Bizottságból, és Rinaldi kollégát, a dél való kapcsolatok delegációjából, és Kovácska Bobinska asszony az indiai, indiai kapcsolatok delegációjából. Lehetőség. Azt hiszem, hogy a magánbeszélgetésből elég a teremben. Jó. Tehát ezt a kérdést a kasztalap, kaszt rendszeri diszkriminációt szeretnénk más parlamenti delegációkkal együtt és ülésekkel együtt megtárgyalni, hiszen valóban érdemes arra, hogy, hogy egyértelműen figyeljünk a problémára. Közösen és egyeztetett lépéseket szeretnénk az ensz is tenni, annak érdekében, hogy kielégítsük azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amely a kasztokon alapuló diszkrimináció megszüntetéséhez vezet. Két rövid része van ennek a meghallgatásnak. Az egyik a kasztokon alapuló diszkrimináció, az ENSZ terminológiával a származás alapú diszkriminációra is beszélhetünk, különösen Dél-Ázsia régiójában. A második rövid rész pedig az EU és az ENSZ közös lépései az emberi jogok ilyen e, egyértelmű sértésével szemben. Szeretném tehát a szót a két társelnőnek megadni, Deva úrnak először, és Rinaldi úrnak e, ezt követően. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon fontos az, hogy itt ülünk. Egy olyan kérdésről tárgyalunk, amely már ez több ezer éve probléma, és amelynek terén nagyon keveset tettek nemzetközi fórumok, azért mert sokáig úgy gondolták, hogy a tagállamoknak kellene ezzel foglalkozni. Mielőtt az előadóknak megadjuk a szót, szeretném elmondani, milyen elégedettséggel tölt el a meghallgatás megszervezése. Ez egy további lépés arra, hogy az Európai Unióban megszüntessék a kasztokon alapuló diszkriminációt. Több megoldás lehetséges, és több állásfoglalás szól erről, különösen a Dálikti indiai, Indiában elfogadott, 2007. február 1-én elfogadott állásfoglalás. A kasztalakon alapuló diszkrimináció véleményem szerint a legnagyobb és legsúlyosabb emberi jogi kérdés, amely mintegy 260 millió embert érint világszerte. Az áldozatok többsége az úgynevezett Dalit. A Dalit szót Mahatma Gandhi alkotta, Isten gyermekeinek nevezte őket, akik Dél-Ázsiában élnek, eh, diszkrimináció áldozatai, amely alapvető emberi jogaikat sérti. A közös diszkriminatív gyakorlatok részeként eh, a vízhez való hozzáférés, illetve tiltás, eh, az imahelyektől való kitiltás, egészségügyi szolgáltatók, föld, piacok és foglalkoztatásból való kirekesztés. A dalit Eh, erőszakos támadások, gyilkosságok, zaklatások eh, és egyéb eh, támadások többek között a nők elleni erőszakok elkövetésének áldozatai. 165 millió ember áldozata a kasztokon alapuló diszkriminációnak, és 1,2 milliót emberi rabszolgaként az emberi hulladék eltávolítására használnak mindenféle védőeszköz nélkül. A Human Rights Watch 2007-es jelentésében ezt rejtett apartheidnek nevezik. Számos dali van, akik kényszermunkában élnek. Ez egy ö, olyan ördögi kör, amely a rabszolgaságnak egy másik formája. Gyermekmunka van, és a dálik különböző visszaéléseknek, erőszaknak, nemi erőszaknak és egyéb erőszaknak, kényszer prostitúciónak áldozatai. Nagyon gyakran az egyetlen gazdasági lehetőség ez a fajta emberi rabszolgamunka. A a társadalmak leginkább dehumanizált tagjaivá váltak. A legtöbb dálit korán elhal, a nem kezeletlen hulladékot tározókba szállítják kézzel. Nem is tudok erről tovább részletesen beszélni, mert guztustalan és visszataszító. Az egész erről csak azt, azért beszélek, hogy elmondjam, hogy a dálitok a dél-ázsiai társadalmakban azért kényszerültek arra, hogy ezt elvégezzék, mert a, a kaszt rendszer azt mondja ki, hogy ezt nekik kell elvégezni. Ők fizetik korábbi életekben elkövetett bűnök, bűnöket. Ez egy nagyon bonyolult terület, nagyon bonyolult lenne ebbe most belemennünk, de biztos vagyok abban, hogy mindenki ebben a teremben elfogadja azt, hogy ha valaki azt a fajta elméletet dolgozza ki, hogy legyen rabszolgaság, mint ahogy 300 évvel ezelőtt volt, mert a fekete afrikaiak fizetik meg korábbi életeiknek a bűneit, akkor biztos vagyok abban, hogy ez a nyugati demokráciai értékekkel elsöpörhető elmélet lenne. Ugyanezt kell érvényesítenünk akkor, amikor a dél-ázsiai régió országaiban élőkkel szemben tapasztalunk ugyanilyen elméletet. Nagyon örülnék, ha erről beszélhetnénk most. Rinaldi úrral tegnap több ezer mérföldre voltam innen, és távol is voltunk, és nagyon örülök most, hogy itt találkozunk, és néhány szóval ő is kiegészíti a bevezetőt. Köszönöm szépen! Nagyon nehéz ezt a kérdést kezelni, bonyolult, különösen nekünk európaiaknak, hiszen ez egy szellemi kihívás is, az értékek kihívása és ezt nagyon nehéz kezelni. Nem véletlen, hogy ez a rövid meghallgatás éppen a Fejlesztési Bizottsággal, Emberi Jogi Bizottsággal és az Európai Parlament dél-ázsiai állandó és indiai állandó képviseletével együtt kerül megrendezésre. Ezek az elemek mind összekapcsolódnak a jelenlegi vitában. A kasztrendszer, amely potenciálisan nagyon, tehát a társadalom fej, fejlődése szempontjából nagyon nehéz, hiszen ez egy értékrendszer referenciát is tükröz, amely nagyon, objektíve tekintve nagyon problematikus. Különösen akkor, amikor európaiak akarnak tárgyalni indiaiakkal. A társadalomnak ez olyan eleme, amely politikai szinten is nagyon nagyon bonyolult a, régiá, a régióban a parlamenttel való és az ottani partnereinkkel való kapcsolatban is. Ezt a gyakorlatot régóta élik és rasszizmusra, diszkriminációra épülő rendszer. Számos példa van a közelmúltból is, amivel már foglalkoztunk, és még mindig megvan az a, a hajlam, hogy rasszista, diszkriminatív elvekre építsük társadalminkat. De a rasszizmus ellen, e, és diszkrimináció ellen megszoktuk már a harcot, mégpedig úgy, hogy politikai vagy kulturális alapokon folytatjuk. Ez per definíció kell, hogy változzon, módosuljon, hogy megváltoztassuk. De amit Indiában és a, a kaszrendszerek társadalmaiban látunk, az egy olyan szegregációs rendszer, amely egyszerűen nem lehet tárgya semmilyen változásnak. Nincsen olyan fórum, ahol a rendszeren belül meg lehetne tárgyalni azt, hogy hogyan tovább. Ez a társadalom struktúrája, és ennyi. És ez az élet kilátása is. Ez alapján van az élet kilátása. Ha olaszból lefordítom, nem. Az, az élet törvényeit, és hogyha megnézzük, hogy az elvek mit tanítanak, egy oly, az érinthetetlen lakossági rész számára, a párják számára, akkor nos, ez rendkívül súlyos tanulság, különösen a dálékra vonat, nézve. Minden utazó Indiában és a régió más országaiban azt tapasztalta, hogy óriási hatásai vannak e vallási dogmának, hiszen ez már több ezer éve ott él. Nagyon nehéz tehát ezzel európaiaknak foglalkozni. A tisztesség kedvéért meg kell mondjam, hogy a törvények megvannak, alkotmányos és jogalkotási rendelkezések megvannak ahhoz, hogy az érintetleneket, és különösen a dálítókat megvédjék, de az is igaz, hogy amennyire tudom, a magán és az állami e, szektor 70%-át jaminik töltik be, akik a lakosságnak alig 5%-át adják. Tehát a jogszabályok ellenére, amely rendkívül progresszív, a valóság az életben egész más és ez óriási probléma. Van egy dolog, amire eh, reflektálnunk kell. A tisztátalanság vagy, ö, eh, és egyszerűség közti ö, eh, kontradikció, mi az, ami egyszerű, és mi az, ami nem egyszerű. Ez mi az, ami purista, és mi az, ami nem purista. Azt hiszem, mindannyian tapasztalták az Indiába utaz, utazók, hogy amit mi tisztának, egyszerűnek definiálunk, az másképp percipiált az indiai lakosság részéről. A tisztátalanság gondolata tulajdonképpen már egyfajta megszállottság eh, szintre ér, különböző adatokkal, statisztikákkal lehetne bizonyítani azt, hogy mennyire mélyek a problémák ezekből az elvek, eh, ezeknek az elveknek az alapján. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament három bizottsága kívánja meghallgatni a szakértőket. Igenis szükség van arra, hogy intellektuálisan intézményeink belevessék magukat, és foglalkozzanak a régi országaival, Indiával. Azt tapasztaltuk, ugye közelmúlban jártunk Sri Lankában, hogy a kasztrendszer az indiai közösségen túl is mutat. Azoknál is él, akik más vallásra tért, tértek át. Tehát a kasztrendszer gondolata bennük van. Két előadónk van az első részben, a meghallgatás első részében, akiket nagy örömmel kérek fel, hogy mondják el. Először Rike asszony, Rike Nolin, bocsánat, Rike Nolin asszony, aki a Nemzetközi eh, Dálit Szolidaritás eh, szervezet koordinátora. Distinguished members of the European Parliament, I wish to thank the organizer... Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a szakbizottság és delegációs tagokkal beszélhetünk arról, hogy az Európai Uniós intézmények, illetve belül az Európai Parlament hogyan foghat össze a különböző Európai Uniós intézményekkel az egyik legkegyetlenebb emberi jogsértés tekintetében. Az ENSZ főbiztos szeretném idézni, emberi jogi főbiztést, Navi Pilé asszony. 2009-ben azt mondta a nemzetközi közösségnek, hogy eljött az idő arra, hogy a kasztok szégyenletes fogalmának véget vessünk. Az apartheid és a rabszolgaság olyan kérdések, amelynek sikerült véget vetni, és eljött az ideje annak, hogy a kasztoknak is véget vessünk. Az ezzel a jogsértéssel kapcsolatos dokumentációkat az ENSZ hozta létre, illetve készítette el az elmúlt évtizedben, és nagyon sok ilyen anyag létezik. Kétségtelen az, hogy a kaszton alapuló diszkrimináció az egyik legnagyobb, legfontosabb nemzetközi emberi jogi kérdés. Más nemzetközi közösség, a nemzetközi közösség más része is rámutatott erre a kérdésre, miniszteri szinten is, olyan országokban is, amelyeket nem érint ez a kérdés, mégis hiányzik a közös fellépés az ENSZ, illetve az Európai Unió szintjén. Nem látjuk át a kasztrendszer rejtett dinamizmusát. Mintegy 260 millió, millióan érintettek, ebben a kérdésben, a kaszt, kaszton alapuló diszkrimináción, és a többsége az áldozatoknak Dalit, Dél-Ázsiában él, ahol megalázó és degradáló bánásmódban részesülnek, mind az állami és nem állami szereplők által. Legtöbben Európában ezt el sem tudják képzelni. Ahogyan önök is valószínűleg tudják, India, Nepál, Pakisztán, Banglades és Sri Lanka a leginkább érintett országok, de hasonló diszkriminatív gyakorlatot találunk Japán, Jemen, illetve bizonyos afrikai országok gyakorlatában, ugyanígy a dél-ázsiai diaszpórában, például Nagy-Britanniában is. A dokumentumokban is azt látjuk, hogy a dalitokat szisztematikusan megkülönböztetik, és emberi jogsértés áldozataivá válnak, érinthetetlenek, tisztátalanok, és ez egy öröklött tulajdonság, ezért erőszaknak vannak kitéve, illetve atrocitásoknak, és jogorvoslatra nem jogosultak. A ilyen jellegű gyakorlat például a dalit falvak felégetése, a dalit nők megerőszakolása, és ezt a gyakorlatot látjuk a különböző országokban, sajnos a rendfenntartó szervek pedig nem tesznek semmit. A büntetlenség miatt nem lehet ezt az ördögi kört megszakítani. A kasztanalapú diszkrimináció nagyon sok konfliktus forrása az érintett országokban, például Indiában is. Ez pedig a biztonságot és a demokráciát veszélyezteti. Természetesen szegregáción és kizáráson alapul a kasztrendszer, ami a diszkrimináció ellenesség, a méltóság és az egyenlőség elvének ellentmond. A diszkriminatív gyakorlatok között találjuk a, találjuk a szegregációt például a lakhatás területén, a vízhez, a templomokhoz, a közszolgálati irodákhoz való, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása, a foglalkoztatás terén történő korlátozások. Ugyanígy az oktatási rendszerben is megtaláljuk ezt a diszkriminációt, és így nagyon sok dalit gyermek kiesik az iskolai rendszerből, az iskolázottságból. A dalitok kényszermunkát végeznek Dél-Ázsiában, ez a legnagyobb csoport, amely erre kényszerül, és ahogy már korábban is említettem, a dalit nőket megkülönböztetett diszkrimináció áldozatává válnak. Ezen kívül a szegénységhez nagy mértékben hozzájárul a kaszt, kaszton alapú diszkrimináció. A fejlesztési célok, a milleniumi fejlesztési célok között is szerepelnie kell a alapú diszkrimináció megszüntetésének. Különben ez alása a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtást. A jelenlegi kirekesztési gyakorlat elterjedését tapasztaljuk, Indiában alkotmányi, illetve jogi, jogszabályi háttér védi a dalitokat, és most Nepál, Banglades és Pakisztán is ezt szeretné, ilyen alkotmányos szabályokat kívánna létrehozni a diszkrimináció ellenesség érdekében. 2007-ig Nepálban a dalitokat teljes mértékben kizárták a politikai folyamatokból, eljárásokból, ugyanígy az igazságszolgáltatásból, a katonaságból és a rendőrségből. Most a politikai változások időszakát éljük, és az állam újra struktúrálása lehetőséget nyújt új jogszabályok kialakítására, amely megszüntetheti a kaszton alapuló diszkriminációt. A nepáli kormány megszívlelte az ENSZ diszkrimináció ellenes elveit, illetve iránymutatását. Ez egy értékes eszköz, és egy ilyen nemzetközi keretrendszer foganatosítása kívánatos lenne. Ezt az iránymutatást azonban még az emberi jogi tanácsnak el kell fogadnia. Az emberi jogi főbiztos a nemzetközi közösséghez fordult, azt kéri, hogy fogadják el ezeket az ENSZ szabványokat, amely nagyon fontos eszköz lehetne az állami és nem állami szereplők kezében, valamint ENSZ nyomonkövetési rendszer kialakítását is lehetővé tenné. Azt kérjük az Európai Uniótól, hogy egységesen támogassa ezeket az elveket és iránymutatásokat, és azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy támogassa erőfeszítéseinket. Az Európai Unió elkötelezett az emberi jogok védelme, illetve a demokratizáció védelme mellett, valamint a diszkrimináció elleni lép föl. Éveken keresztül kérték a dalitok, illetve más emberi jogi szervezetek, hogy az Európai Unió foglalkozon ezzel a kérdéssel. Az európai intézmények közül sokan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de túlságosan adhok módon tették azt, és nem kielégítő formában. Elnök, hogyha megkérhetem, akkor foglalja össze a mondandóját, mert sajnos kifutottunk az időből. Azt javasoljuk tehát, hogy átfogó politikát kellene létrehozni, amely a kaszton diszkriminációval foglalkozik, az érintett országok bevonásával, emberi jogi és politikai párbeszédek kapcsán, valamint a nemzetközi fórumokon, mint például az ENSZ keretében, és a fejlesztési politikák és eszközök keretében is foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel, ugyanígy a kereskedelmi kapcsolatok során is. Sajnos konkrét intézkedések nélkül nem foglalkozunk a kaszt rendszer által felvetett problémákkal, és gyakran az ENSZ keretein belül is uh, mellékes témaként kezelik ezt a problémát. A DEVE tavaly az Európai Uniós fejlesztési politikákat vizsgálta meg, amely a marginalizált csoportok diszkriminációjával foglalkozott, és ennek kapcsán iránymutatást is nyú, kiadott, azonban a kaszton alapuló diszkriminációra nem tért ki. Bár az emberi jogi dialógusba ez már bekerült a tavalyi év során. Reméljük, hogy a parlament, illetve az illetékes bizottságos, meg, bizottságok megvizsgálják, hogy hogyan lehetne hatékonyan megvalósítani az Európai Parlamenti állásfoglalást, illetve az emberi jogi és szakpolitikai párbeszédek keretében is felvetni ezt a problémát, valamint az ENSZ irányelveket, iránymutatást fölkarolni, és operatív programokat létrehozni, amelyek a dalitok szegénységével, illetve diszkriminációjával foglalkozik. Az Európai Külügyi Szolgálat politikai politikája, illetve különböző eszközei keretében foglalkozni kell a kaszton alapuló diszkriminációval. Köszönöm szépen. Köszönjük a kiváló hozzászólását, és miért, mielőtt a, megadnám a következő előadónak a szót, Deva úr kért szót. Igen, nagyon bonyolult szavak vannak, amiket nem értünk még. Én Csafnában voltam Nikoló Rinaldival, lebombázott épületek mellett, amit a 30 éves háborúban bombáztak le az, az ottani terrorista szervezet. Emberi jogi jogvédő Jaffnában mondta, nagyon komoly ember, hogy az egyik legmagasabb szintű választott képviselője a közös népnek, ez egy tamil közösség, tehát most nem szinga, szingalékről beszélünk, hanem egy tamil közösségről, és ennek egy magasrangú vezetője háza előtt a járdát lemossa akkor, hogyha egy dáli érinthetetlen tamil azon elment, átmegy. Ez nap mint nap megtörténik. Én magam is meg tudom erősíteni. Valóban Java-ban ilyesmiről volt szó. Ezt az esetet is hallottuk, amely ugye megint csak felveti az, a tisztátalanok kérdését. Pradeb asszony, üdvözlöm Önt a meghallgatáson. Ön a nafsadram alap ügyvezető igazgatója. Igen, tisztelt EP képviselők. Manjila Pradip vagyok, emberi jogi jogvédő, aki hivatalosan a, az érintetlenek kasztjában dolgozom, ebbe születtem. A kaszrendszer szegregációt és visszaéléseket ír elő, a, illetve tesz lehetővé a születés alapján az Indiában születettek kasztban maradnak. A kezdettől fogva a az iskoláskoron, a házasságon, munkán, mindenen keresztül. Már a három éves gyermekeknek azt mondják, hogy érinthetetlen vagy, és ez azt jelenti, hogy külön kell választani őket más gyerekektől. Dalitként Indiában az embert nem emberként kezelik, és nem úgy bánnak vele. A nők elleni erőszak, mm, gyilkosság, és sokkal több is történik ellenük. Jelenleg több mint 45 olyan eset van, amelyek a kaszdiszkrimináció miatt megerőszakoltak, és most tárgyalnak. Az emberi jogi sérelmek a megalázá, megalázás, gyilkosság a dálítok ellen elterjedt formája a szegregációnak. Nem lehet ugyanazokat a, forrás, ugyanazokat a vízforrásokat használniuk, ugyanolyan tányérből, vagy ugyanolyan széken ülve enniük külön választják a dáli gyerekeket az iskolában más gyerekektől, és nagyon hasonlít e vonása a dél-afrikai apartheid rendszerhez és következményeihez. A, az érintetlenek elleni gyakorlatoknak új modern formái is vannak. 19 éve dolgozunk már a Nafszárján alapítványban, próbáljuk a az érintetleneket megérteni Indiában. A kasztrendszer hatásai annak ellenére, hogy az alkotmányban előírtak szerint a, diszkrimi- a velük szembeni diszkriminációt büntetni kell, ennek ellenére a, az indiai szabadság visszanyerése óta nap mint napos gyakorlatok speciális külön bíróságok és külön ügyészségek foglalkoznak ezekkel az e, esetekkel, külön bíróságok. Ennek ellenére azonban csak nagyon kevés területen tartják be ezeket a szabályokat. Több ezer eset van, amelyet meg kellene vizsgálni, és meg kell, hogy mondjam, hogy a hivatalos adatok szerint azonban a azt mondjam, kérem, egy kicsit a felolvasását lassítsa le, mert nehéz a tolmácsoknak követni, szól az elnök közbe. Tehát az esetek többség, az esetek többségében a rendőrség nem is indít eljárás. A politikai képviselet ugyan hatályban lévő elv, de a, gyak, a hatékonysága a gyakorlatban nem megfelelő. A diszkrimináció a foglalkoztatásban és az élet egyéb területein is rendkívüli szegénységet eredményeztek a dálik számára, jóval magasabb, mint az átlag lakosság körében a szegények. Nyolc indiai államban több, több dimenzionálisan szegény ember él, mint egy 421 millióan mint a, az afrikai kontinens 26 legszegényebb délszaharai országában. Annak ellenére, hogy megfelelő a jogalkotás, az erőszak és a támadások a dálik ellen továbbra is növekednek. A válasz mindig az, hogy az indiai alkotmány jó hogy vannak diszkrimináció ellenes törvények, de sajnos a végrehajtás és az igazságszolgáltatás túl gyenge. A dálik arra kényszerülnek, hogy a olyan forrásokat vegyenek igénybe, és olyan feladatokat lássanak el, amelyek a nem dálék nem hajlandók elvégezni. Ez a fajta diszkrimináció az oktatásban is érintkető és érzékelhető, nagyon gyakran emiatt maradnak ki a gyerekek az iskolából, és tovább mélyítik a szegénységet. A gyerekek diszkriminációja, kényszermunka, a delik eh, nap mint napos eh, eh, tapasztalata. India jelentős mértékben csökkentette a, az iskolából kimaradó fiatalok átlagos arányát, a dálik között azonban ez a, az arány egyre növekedik. Ez azt jelenti, hogy a figyelem már elindul, a jelentésekben adnak számot a dáli gyerekek és diákok elleni diszkriminációról. A dálik nők is különösen sérüléken csoport, több mint 120 millió nő él ilyen diszkriminációval Dél-Ázsiában. A dálit nők kényszerprostitúció, banda erőszak és egyéb erőszakos formák áldozata, és több mint három ezer éve már ezzel szembesülnek. A politikai részvételt megtagadott előttük. A, a politikai részvételhez való jog alapvetően a közösségeket érinti, de a, a dalit politikai meghat, jogosultságok azonban még nagyon kevés mértékben tudtak csak megvalósulni, és éppen ezért az érvényesítésük is csekély. A kasztalapú diszkrimináció és az érintetlenség nem csak Indiában problémás, több más országban is az. Ennek az az oka, hogy a kasztalapú diszkrimináció nem pusztán Indiáról szól, ez globális probléma. A dálitok a világ minden pontján E, igénylik a nemzeti, nemzetközi közösség támogatását annak érdekében, hogy alapvető jogokat és méltóságokat visszanyerjék. Az EU tagállamoknak és intézménynek ebben ezért fontos, hogy a kazddiszkriminációt megtárgyalják, napirendre tűzzék e, a nemzetközi fórumokon is e, nyitottabb, konstruktív párbeszédre van szükség annak a dálítok érdekében, de India érdekében és más érintett országok érdekében is. Nem a hiányos dokumentációról van itt szó, több száz kormányjelentés, NGO jelentés és ENSZ különleges jelentés szól a kasztalapú diszkriminációról és az érinthetetlenségről. Most végre már lépésekre és cselekvésre van szükség. Igen, nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament képviselői támogatásuknak, szolidaritásuknak adták jelét a kasztalapú diszkrimináció ellen Dél-Ázsiában és a világ egyéb pontjaiban. A nemzetközi nemzetközivé kívánjuk tenni ezt a problémát, láthatóvá tenni a Dálék jogfosztottságát az ENSZ és az Európai Parlament előtt is, hiszen már, már azóta, hogy 2001-ben az ENSZ rasszizmus és gyűlölet elleni konferenciáját Durbanban, Dél-Afrikában megtartották. Éppen ezért megerősítem, kér, megfoga, megismétlem kérésümet az Európai Parlament felé, melyet szervezetem fogalmazott meg, hogy lépjen fel határozott lépésekkel a kasztalapú diszkriminációt és a legfontosabb emberi jogok megsértését. Köszönöm szépen a támogatást és szolidaritás. Uh, Köszönöm szépen. Uh, Plájed asszony ezt a nagyon fontos összefoglalót. Az elején jeleztem már, hogy uh, az ENSZ és Európai Unió konkrét lépéseket tervez ennek a súlyos emberi jogsértésnek és diszkriminációnak a megszüntetésére. Nagy örömmel adom most meg a szót Kohozka Bobinska asszonynak, hogy mutassa be azt a két előadót, akik maximum 5 percet kaphatnak fejenként, mert néhány perc múlva a következő témánkra kell áttérjünk. Köszönöm én is. Először is üdvözlöm Önöket, és köszönetet mondok, hogy eljöttek a meghallgatásra nagyon fontos kérdés ez, és sokan távoli országokból jöttek emiatt e, el ide. Köszönöm. Megtárgyaltuk a jelenségeket, tudjuk, hogy bizonyos országok diszkrimináció ellenes törvényeket vezetnek be, és ilyen intézményeket, hogy átnézik azokat a dokumentumokat, amelyek megvannak, megvannak a stratégiák a jelenség eh, elleni harcra, amire, ahogy elhangzott, már szükség van, az csak a cselekvés. Konkrét formában kell most megnéznünk, hogy az Európai Unió, a Parlament Bizottság tehet. A két delegációval együtt, és hogy hogyan tudunk együttműködni az enszel e szempontban. Amivel most szembesülünk, az nem más, mint egy önmagát újratermelő rendszer. Nagyon nehéz kivenni az embereket még a marginalizálódásból is, hiszen évszázadok óta átöröklődik a családokon belül. Mielőtt megadnám a szót, hiányoltam ezt, ezt amit azt mondhatnám, olyasmi, mint az Euróbarométer. Tehát, eh, hogy meglegyenek eh, a diszkriminációra vonatkozó adatok, hogy nyomon, következ, nyomon követhessük a, a felfogások változását, a kormányzatok eh, lépéseit a dél-kelet-ázsiai térségben, mivel nagyon kevés időnk van. Antikolke Kivi urat üdvözlöm az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatalából, majd, Mari, majd Maria Lenz asszonyt a, az Emberi Jog és Demokrácia intézményből a külügyi szolgálat mellett működő ügynökségről. Köszönöm. Thank you, Madam Chair, and uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az európai parlamenti képviselőket, és mindenkit, aki eljött a mai meghallgatásra. Ezt is köszönettel tartozom a szervezőknek ezért a fontos meghallgatásért, illetve azért, hogy meghívták az ENSZ emberi jogi főbiztosát is. Ahogyan önök is tudják, prioritás az emberi jogi főbiztos számára ez a téma, és kiváló az együttműködés az Európai Uniós intézményekkel ezen a területen. Különböző diszkriminációnak vagyunk tanúi. Itt eh, a kaszton alapú diszkriminációval foglalkozunk, több mint 200 millió embert érint ez a probléma világszinten. Legalábbis eh, ezt tapasztaljuk a felmérésekben. Nem egy hitrendszer, nem egy régió az, amelyet érint ez a probléma. Az emberi jogi főbiztos hangsúlyozta, hogy föl kell lépni az ilyen jellegű diszkrimináció ellen, és a kasztok határait le kell bontani. A főbiztos ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy a kaszton alapuló diszkrimináció nem csak egy emberi jogsértés önmagában, hanem más emberi jogsértéseket is von maga után, különösen a nők számára súlyos ez, szegénység és diszkrimináció tapasztalnak más területeken is. Az emberi jogi főbiztos irodája mit tehet ebben a kérdésben? Mivel most Dél-Ázsiával foglalkozunk, ezért erre a területre szeretnék központosítani a megjegyzéseimben. A stratégiai kezelési menedzsment tervünkben egyértelműen szerepel, hogy ebben a régióban különösen odafigyelünk a nők és a kasztok problematikájára, különösen a terepen történő munkánk segítségével. Párbeszédet folytatunk a nepáli szervezetünk segítségével, a civil szervezetekkel ebben a ezen a területen, illetve ebben az országban. Ahogyan önök is tudják, a hatóságok erőfeszítést tettek, ezen a területen, de a vidéki területeken még mindig él a kaszton alapuló diszkrimináció. Az emberi jogi főbiztos együttműködött a dalitokat képviselő szervezetekkel és más marginalizált csoportokat képviselő szervezetekkel, például a Dörbeni konferenciát megelőző időszakban. Az emberi jogi kihívások egyre inkább tudatosodnak, és a hatóságok párbeszédet folytatnak ezekkel a civil szervezetekkel. Ennek vannak pozitív eredményei, például Nepában az alapító ülés nagyon sok dalit szervezetet is magába foglal. Ezen kívül egy parlamenti törvénytervezet, és ezzel foglalkozik, 2009-es dátumú ez a törvénytervezet, ez is előrelépés ezen a területen megfelelő végrehajtási intézkedéseket kell tenni ezen a területen. A főbiztos megvizsgálta ezt a törvénytervezetet, és javaslatokkal egészítette ki azt, amelyek megerősítik az emberi jogok védelmét. Támogatjuk az alulról jövő szervezeteket. Egy nagyon fontos eszköz, amelyet meg szeretnék említeni, az önkéntes alapítvány, amely civil szervezeteket támogat, humanitárius, illetve jogsegélynyújtás területén. Jó pár esetben a kasztonalapú diszkrimináció kérdésével kell foglalkoznunk. Több mint 400 projekt fut, amely a potenciális áldozatoknak kíván segítséget nyújtani. Egy nagyon fontos eleme a munkánknak az emberi jogi mechanizmusok kiegészítése, illetve annak támogatása, nagy prioritás számunkra a kaszton alapuló diszkrimináció elleni harc, illetve vannak speciális eljárások, az emberi jogi tanács így próbál föllépni az ilyen jellegű diszkrimináció ellen. Például Indiában látogatunk el, emberi jogvédőket támogatunk, akik marginalizált csoportokkal foglalkoznak, illetve dalitokkal. Ezen kívül van két jelentés, amely bangladesi látogatás eredményeit foglalja össze, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozásáról szól, ez is érinti a dalitokat. Yes. Finish, so please. I Elnök, igen, kérem, foglalja össze mondandóját, mondja az elnök asszony. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mechanizmusok segítségével nagymértékben hozzájárulhatunk a kaszonalapú diszkrimináció megszüntetéséhez. Ehhez kötelezettségvállalás, kemény munka az, amire szükség van a nemzetközi közösségek részéről, illetve a civil szervezetek részéről, jó pár kiegészítő tevékenységet folytatunk, melyek keretében a dalit közösségeknek szeretnénk segítséget nyújtani, képzést nyújtani vezetőiknek az emberi jogok érvényesítésében. És végül tisztelt a elnök asszony, rá kell mutatnunk, rámutatunk a hiányosságokra, de rá kell mutatni az eredményekre is, hiszen a dél-ázsiai országokban előrelépés is történt ezen a területen. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a jó gyakorlatot tovább építsük, tovább vigyük, és valóban megszüntessük a kaszton alapuló diszkriminációt. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen, és külön köszönettel tartozom önnek azért, hogy a civil szervezetek szerepére nagy hangsúlyt fektet. Maria Lenszője a következő szó. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Az Európai Unió elkötelezte magát, hogy fellép minden diszkriminációs forma ellen, a világ minden pontján, így a kaszt alapú diszkrimináció ellen is. A kaszt diszkrimináció ellen több eszközzel próbál fellépni. A kétoldalú szinten a politikai és szak párbeszédben vetik fel a diszkrimináció ezen formája elleni fenntartásait, például az EU-India kapcsolatokban, az Európai Unió éves, éves párbeszédében és a Nemzeti Emberi Jogi biztossal rendszeresen együttműködve felvetik a diszkrimináció mentesség elvét. Állandó emberi jogi munkacsoport EU missziók diplomatáiból segíti ezt a munkát. 2007 márciusában egy indiai delegáció a német elnökség idején EU-India szemináriumot szervezett a kisebbségi kérdések minden szempontjáról. A bizottság a benszülöttek, dálik, bangladesiek és kisebbségekről külön konferenciát és a szociális befogadásról külön workshopot 2009. februárjában is megszervezett Indiában EU tagállamok számára, hogy megtárgyalják a szociálisan befogadó társadalom intézményi kereteit. A kasztalapú diszkrimináció és hatásai a földrajzi eszközök Eh, az ország eh, származási hely stratégiák és eh, az er, demokrácia és emberi jogi karta, valamint a nem állami szereplők eszközeivel egyaránt segíti, próbálja a helyzetet. A szélesebb együttműködési programok és az ENSZ emberi jogi konvenciójának keretében próbálják egyebek között a dálítók helyzetét is javítani. 2007-2013-ra vonatkozó indiai programban pénzügyi mm, formában is próbálják oktatási projektekkel a szociálisan hátrányos csoportokat segíteni. India az, ez, ez, az évfordulós az ezredé fordulóra vonatkozó célkitűzéseinek elérése között a diszkrimináció csökkentése a gyermekek körében és a dálék jogainak érvényesítésének segítése szerepel. A költségvetési sorba, sorokban a nem állami szereplők számára is olyan tevékenységek végrehajtását biztosítják, amelyek a diszkrimináció felszámolását célozzák meg a civil társadalom szervezeteivel. A kasztalapú diszkrimináció ellen finanszírozást és finanszírozási forrásokat is biztosítanak Indiában és Bangladesben. Különböző projekteken keresztül próbálják a Dálit csoportok és más diszkriminált csoportok helyzetét javítani az indiai jogalkotási és bírói szervekkel együtt. A gyermekmunka e, eltörlése és a dalitok oktatáshoz való e, jogának érvényesítése, e, valamint az érintetlen, érintethetetlenek makro és mikroszinten való diszkriminációjának megszüntetése is napirenden szerepel a kaszthoz hasonló diszkriminációk is természetesen napirenden vannak Dél-Amerikában, Mauritániában vagy az afrikai kontinensen Jemenben. Multilaterális szinten 2007. júniusában a tanács munka, emberi jogi munkacsoporta kezdeményezést indított, amelyel a volt ENSZ Emberi Jogvédelmi Albizottságának jelentését folytatták tovább. Ez a, ezt a kezdeményezést az Európai Unió az Emberi Jogi Tanács tizedik ülésén is előadta, melynek eredményeképpen 2009 márciusában elfogadták a határozatot a zárójelentésről a diszkriminációra vonatkozó jelentésben útmutatókat, irányelveket is megfogalmazott az Emberi Jogi Tanács 2009-ben. Végül pedig az áttekintési folyamatban a kasztalapú diszkriminációt az EU tagállamok is többször felvetik. Köszönöm szépen. Um, I know that Peter Van Dalen wanted to say... Tudom, hogy Van Dalen kollega szeretne hozzászólni. Igen, lehet, de fél percben. Elnök asszony, köszönöm szépen, anyanyelvemen kívánok hozzászólni. Ugye lehet? Elnök asszony, köszönöm az összes jelenlévőnek, hogy beszámoltak azt alapú diszkriminációról, de sajnos feltételezem, hogy nagyon sokan, eh, sok ember számára ez eh, ez gondolati, elméleti probléma. Egyszerűen úgy tartják, hogy a más kaszthoz való tartozás az eleve elrendeltetett. Két dolog az, hogy beszélünk róla, meghallgatás van, de végre itt, és eljött az ideje annak, hogy lépjünk a parlamentnek, most már cselekednie kell. A parlamentnek saját magának kell megfelelő lépéseket tenni Indiával és az Európai Unióval kötött szabadkereskedelmi megállapodás például az, ahol bizonyos záradékokat be kellene venni arra vonatkozóan, hogy a kasztrendszer felszámolását várjuk el. Nyilvánvalóan ezt támogatni is kell. A támogatottság nagyon csekély, és úgy gondolom, hogy végre el kell indítsuk a lépéseket ennek megváltoztatására. A külügyi szolgálat segítségével is el kell érni, hogy a kasztalapú diszkrimináció megszűnjön. Végül pedig elnök asszony úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Indiában egy sor egyéb dolog történik még a dálitok ellen és egyéb diszkriminált kasztokkal szemben ezeket a lépéseket. Az, tehát vannak olyanok, akik már próbálnak tenni ezek, ezen diszkriminációk ellen diszkriminál, eh, eh, Indiában. E- ezeket a, a lépéseket, szervezeteket igenis nekünk parlamentként támogatni kell. Köszönöm what you have to say, but they are saying no way, sorry. Uh... Köszönöm. Eh, szeretném lezárni a meghallgatásunknak ezt, eh, ezt a részét. Valóban eljött az idő, hogy cselekedjünk, és ez az ilyen jellegű ülések egyik első alkalma volt, a következőt arra fogjuk szállni, annak fogjuk szentelni, hogy mit tehetünk, és hamarosan napirendre is tűzzük ezt az ülést. Köszönöm szépen. A delegációkban folytatjuk majd az eszmecserét, és aztán végkövetkeztetéseket vonunk le. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a meghallgatásra, részt vettek ezen az ülésen, és tovább folytatjuk majd az eszmecserét. Elnök, köszönöm szépen a három alelnöknek a munkáját, és valóban meg kell majd vizsgálnunk ezt az emberi jogsértést,